Kedves kollégák, foglaljanak helyet, elkezdjük az ülést. az, thank you. We Szeretnénk időben kezdeni a munkát, mert nagyon sok minden van a napi rendünkön, és szeretném időben befejezni a munkát. Kezdjük el tehát az egyes napirendi ponttal, a napirend elfogadásával. Van egy újabb napirendi pont, amit a holnapi szavazás sok közé felvettünk. Az Európai Önkéntes Humanitárius Segítségnyújtó Testületről fogunk szavazni, vagy mint az erről szóló irányelvről kapcsolatos korrigendumról. Mindenki megkapja az információt és holnap tehát ezt is hozzátesszük a, szavazás, a szavazandó dokumentumok listájához, tehát hogyha ezt el tudják fogadni, akkor a napi rendet elfogadottnak veszem, és ezzel a második pontunkra térünk. A harmadik alelnök megválasztása következik, ami nagyon fontos pont. Kostas Krisztogenos egy másik szakbizottság tagjává vált, és a mi szakbizottságunkat elhagyta. A kérem a GUE frakciótól, hogy köszönje meg a munkáját a mi nevünkben. Most viszont egy új harmadik alelnököt kell, hogy válasszunk. Mielőtt ezt megtesszük, hadd mondjam el, hogy tájékoztattak engem, hogy vannak póltagok, akik részt vehetnek a szavazásban. Négy képviselőt helyettesítenek. Rübig, Ponga, Tolja és Foelis Line kollégák helyettesei. Tehát akkor kérem, hogy majd ők szavazzanak, ha szavazásra kerül a sor. Ha bárki helyettesít még állandó tagot itt a szakbizottságban, akkor tájékoztassa a titkárságot gyorsan. Hát ahogy elnézem, többen vagyunk, mint hétfő. Hét képviselő jelenléte szükséges, illetve ennél több ahhoz, hogy meglegyen, hogy szavazóképesek legyünk, úgyhogy akkor megnyitom az első, bocsánat, a harmadik alelnök megválasztásához a jelölések lehetőségét. Does somebody wish to make a nomination? Kérdezem, hogy kíván-e valaki valakit nevezni. Köszönöm szépen, elnök asszony. Uh, Koordinátorként a frakció képviseletében Szelias Kolonnó képviselő nevét szeretném javasolni. Itt ül mellettem, illetve itt ül velem, és meggyőződésem, hogy az ő tapasztalata háborús tudósító volt, és mindenféle dokumentum filmeket, illetve tájékoztatót készített. Szerintem a tapasztalata nagyon hasznos lenne a szakbizottságunk számára. Köszönöm. Akkor a GUA frakció jelölése megvan, Kologlu kolléga, remélem jól ejtem ki a nevét. Kérdezem, hogy vannak-e más jelölések, ajánlások? Nincsenek. Akkor, de hogy egyetérte kolléga jelölésével, igen, köszönöm szépen, nagy megtiszteltetés az elnök asszony. Nos, akkor kérde, kérném, hogy erősítse meg azt, hogy ennek a szakbizottságnak teljes jogú tagja, és hogy a pénzügyi érdekeltségeiről szóló nyilatkozatot kitöltötte, mint európai parlamenti képviselő. Igen, elnök asszony, meg tudom ezt erősíteni. Ebben az esetben, mivel csak egyetlen egy jelöltünk van, javasolhatnám-e azt, hogy a szavazás helyett csak közfelkiáltással szavazzuk meg Tologlu úr alelnöki posztját. Gratulálunk! Kíván ö, néhány szót szólni, vagy esetleg a nevének a kiejtésére megtaníthat bennünket. Ö, jó? Parancsoljon! Nos, köszönöm elnök asszony, hát azt hiszem, hogy ö, a munka, amit végzünk, az könnyebb lesz, mint a nevem kiejtése. Nagyon nagy örömmel várom a közös munkát ez egy olyan szakterület, amelyet nagyon jól ismerek. Háborús tudósítóként, hadi tudósítóként valóban tájékozott vagyok, és érdekel engem az, hogy a fejlődő országokat hogyan tudjuk segíteni. És nagyon szívesen segítem itt a szakbizottságot. Köszönöm szépen a megtiszteltetést, ennyi. Köszönöm szépen, hogy elfogadja tehát ezt a pozíciót, és hogyha gondolja, akkor csatlakozhat itt hozzánk a pódiumon, mint harmadik alelnök. Nos, akkor kollégák, rátérhetünk a harmadik napi rendi pontunkra, az alábbi ülések jegyzőkönyvének elfogadása. 2015. február 23-24 és március 9-e. Mindenkinek megvannak a jegyzőkönyvek, bármilyen megjegyzésről tájékoztassák a titkárságot kérem az ülés lezárása előtt. Ha nincsenek megjegyzések, akkor a jegyzőkönyveket elfogadottnak fogjuk venni. A négyes napi rendi pont következik, a koordinátorok határozatainak és ajánlásainak elfogadása. Mindenki megkapta ezeket a határozatokat, a február 24-i határozatokat. Bárkinek bármilyen megjegyzése van, kérem, hogy a titkárságot tájékoztassa, és amennyiben senki nem él ilyen megjegyzéssel, ellenvéleménnyel, akkor ezeket is elfogadottnak vesszük. Most akkor átérhetünk az ötödik napi rendi pontunkra, az elnök közleményeire. Egyetlen egy bejelenteni valam van, ez pedig az, hogy holnap 15 órakor lesz a szavazás. Kérem, kedves kollégák, hogy ehhez igazodjanak, 15 órakor szavazunk. Nincsen tehát más közleményem. A hatodik rendi pontunk az Európai Bizottság közleménye, közleményei. Nem tudom, hogy itt van-e Fegler úr, és kérdezem, hogy vannak elbejelenteni valói a bizottság képviselője. Köszönöm szépen, elnök asszony. A biztosok kollégiuma és az Afrikai Unió közös találkozója április 22-én Brüsszelben lesz. Ezek a találkozók azért azt a célt szolgálják, hogy az Afrika-EU partnerséget erősítsék, az Afrikai Unió biztosait, az EU-s biztosokkal hozzák össze, politikai párbeszédet folytatnak. A hetedik ilyen párbeszédre kerül most sor, a jelenlegi bizottság életében ez az első. a nemzetközi szintéren remélhetőleg mindkét szereplő együtt tud küzdeni majd az éghajlatváltozással szemben, a 2015-ös fejlesztési napi rendszerjeinek megfejleszt eléréséért, és a békéről, a biztonságról, kultúráról, környezetvédelemről, kutatásról, migrációról, mobilitásról, magánszektorba való, magánszektor befektetéséről, demokráciáról, emberi jogokról és jó kormányzásról lehet majd eszmecserét folytatni. Az EU-ból 21-en vesznek részt, Juncker elnök vezetésével, Timmermans alelnök úr is jelen lesz, és Mogherini asszony is, illetve Műca biztos és jelen ők már megerősítették a részvételüket. Az Afrikai Unióból a 10 biztosból 9 már jelezte, hogy részt kíván venni ezen a találkozón. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm, mondja az elnök asszony. Igen, holnap lesz Afrikával kapcsolatos eszmecsere az Európai Külügyi Szolgálat jelenlétében, és mi is jelen leszünk. Tehát ez az EU-Afrikai Unió témája a holnapi ülésünkön is fel fog merülni. Köszönöm az információt. A hetes napi rendi pont következik, az az ebola válság, hosszú távú tanulságok és hogyan kell megerősíteni a fejlődő országok egészségügyi rendszerét a jövőbeli válságok megelőzése érdekében címmel Charles Görens munkadokumentumot készített. Néhány héttel ezután pedig jelentéstervezetet fog majd készíteni. Azért kért eszmecserét, hogy az új szakbizottsági kollégákkal lehessen véleményt cserélni, arról, hogy mi szerepel majd a véleménytervezetben, és a több kollégák mit kívánnak szerepeltetni ebben. Át is adom tehát a szót Charles. Köszönöm, elnök asszony. Rám jutott ez a feladat, hogy az ebola válsággal kapcsolatos jelentést elkészítsem. 2014. március 15-én kezdődött ez a válság. A reflexióim első változatát tudom bemutatni most. Tulajdonképpen a hosszú távra vonatkoznak ezek, és és ez a tervezett, ezért szerettem volna a lehető legtöbb információra szert tenni, és azt is szerettem volna, hogy a konklúzió az valóban végleges lehessen, amire eljutok. Tehát érdekel engem, hogy a szakbizottságunknak mi a véleménye azokról a témákról, amelyeket szeretnék ebben a jelentéstervezetben szerepeltetni. Önök előtt szerepel egy két és fél oldalas dokumentum, amely a lényeget foglalja össze, illetve azokat a témákat, amelyek irányában el kívánok indulni. Ha visszatekintünk a, tehát a történelemben, akkor 2014 márciusában indul, robbant ki ez a válság három országban, akik a föld legszegényebb országai. Azt hiszem elegendő, ha meglátjuk az ENSZ éves programját, és ha megnézzük azt, hogy a jóléti mutatók, hol a jóléti mutatók szerint is rangsorban hol szerepelnek ezek az országok, akkor tudjuk, hogy ezek a legszegényebb országok. Az átlagos várható élettartam az legfeljebb 60 év, az iskoláztatás az kevesebb, mint 4 év, és a lakosok több mint 80%-a extrém szegénységben él, mély szegénységben él. Az egészségügyi infrastruktúra az komoly hiányosságokat mutat. Tehát itt van három olyan ország, amely nem rendelkezik a szükséges kapacitással ahhoz, hogy egy ilyenfajta válságot kezelni tudjon, és ezért nem maradhatunk ignoránsak az ő sorsuk iránt. És még egy valamit tudni kell, hogyha ezt a helyzetet elemezzük, ez a következő. Egész idén márciusig nagyon kevés dolog történt tulajdonképpen, két fejleményről számolhatunk be. Az egyik az az, hogy milyen volt az intézményi reakció, zárójelben, teszem az Európai Unió munkáját. Jogjeve biztos az első, gyakorlatilag már másnap blokkolta az első finanszírozási forrásokat, tehát valóban a bizottsághoz lehetett fordulni, és ők cselekedtek. De ami a WHO-t illeti, azért azt nem mondhatjuk, hogy túl gyorsan reagáltak. Három hónapba tellett az, hogy az ebből a szó egyáltalán bekerüljön a figyelem középpontjába. És hát mégis azért a világegészségügyi szervezetről van szó, hát ez egy referencia, egy hivatkozási pont mindenki számára. Ami a tagállamokat illeti, valamennyi Európai Uniós tagállam tagja ugye a WHO-nak is, tehát a Világegészségügyi Szervezetnek is. És késlekedve reagáltak, vagy nem reagáltak, és a magyarázat az mindig az volt, hogy hát később elkezdődtek, a, beindultak a dolgok. Azért van nekem néhány évi képviselői tapasztalata hátam mögött, és ezzel azt mondhatom, hogy az állásfoglalás az az egyik legjobb állásfoglalás volt, kiváló szöveg volt, amelyben nagyon jó javaslatok szerepeltek, nagyon jó célzott javaslatok, nagyon jól leírták a helyzetet, és valódi megoldásokat javasoltak. Úgyhogy ez nagyon jó volt. Amire még érdemes emlékezni, az az, hogy több humanitárius hálózat is mozgosította a aktivistáit, a Médecins Sans Frontier és a Kereszt is, az MSF az gyakorlatilag az legelejétől a helyszínen volt, egyetlen egy alkalmat sem szalasztott el arra, hogy a nemzetközi közösség figyelmét felhívja erre. Ugyan sokszor süket fülekre talált ez a felhívás, gyakorlatilag ez magyarázza, hogy utána olyan méreteket öntött a, a válság, hogy még mindig szeptemberben is még mindig súlyos állat volt. Szerencsére nem váltak be a legrosszabb forgatókönyvek, azért, mert volt, aki reagált. Tehát mondjuk, hogy ha hamarabb reagáltunk volna, akkor lehet, hogy jobban alakult volna a helyzet. Az Európai Parlament szerepe mi ebben? Hát tulajdonképpen szeptemberben, tavaly szeptemberben azért jó munkát végeztünk, de hát itt még nincs vége semminek. A helyzet elemzése az én véleményem szerint, és várom a többiek véleményét is, az én véleményem szerint ez arra mutat rá, hogy rendszer szintű válságról van szó. A három ország esetében ez a három ország gyakorlatilag mély szegénységtől szervez, szenved. Az összes fejlesztési lehetőséget gyakorlatilag most ez a válság tönkretette a nemzetközi közösségnek azért nagyon sok tennivalója van. Én ezért is hívom fel a nemzetközi közösséget arra, hogy nézzen szembe azokkal a nehézségekkel, amelyekkel ez a három ország küzd. Az EU-s szinten, illetve nemzetközi közösségi szinten én továbbra is úgy gondolom, hogy azért lehetne még itt tennivalók. Hát az EU-nak itt van a 28 tagállama, sokkal eh, jobban lehetett volna, vagy lehetne koordinálni. Az Európai Tanács eh, októberben kinevezte Stylianidis eh, urat a humanitárius segítségnyújtásért felelős biztossá, biztost az európai lépések koordinátorának, és nagyon nagy hatáskört kapott, nagyon bő hatáskört kapott. És tulajdonképpen ezt úgy is értelmezhetjük, amit én egyébként el is mondtam, hogy tulajdonképpen léphetett, cselekedhetett a tanács kinevezése nélkül is egyébként, mert a szerződések lehetővé teszik, a Lisszaboni szerződés gyakorlatilag még taglalja is azt, hogy jobban kell koordinálni az Európai Unió fejlesztés és humanitárius lépéseit, de azért ezt Stylianidis úr, amióta a hivatalát elfoglalta, vagy ezt a pozíciót elfoglalta, mindent megtett, amit tőle telik, hogy változást elérjen. A tagállamok szintjén azért, és szintén volt volt változás, de hát még várunk a forradalmi áttörésre. A, tehát elgondolkodunk a lassúságon, illetve a strukturális hiányosságokon, amelyek ennyire megnehezítették az európai választ. Ugye tudják, hogy szeptemberben az USA úgy döntött, hogy még logisztikai, meg katonai kapacitásokat is a helyszínre telepi, telepít. Az Európai Unió nem lett volna képes egy ilyen lépést megtenni. Tehát leginkább a civil társadalom, a humanitárius segítségnyújtó hálózatok reagáltak. Volt egy-két tagállam, amely fantasztikus dolgokat vitt véghez, de ez, ez, ez a strukturális hiányosság, ez itt van, Európai Uniós szinten kell valahogy a kapacitásokat tudni mozgósítani. És még valami, ami, amiről azt hiszem el kell gondolkodni a továbbiakban, az az, hogy ki mit tesz innováció és kutatás terén. Az ebola esetében egy járványról volt szó, vagy van szó, amely ugye ezt a három országot érint, és senki más nem érdeklődik iránta, mert sem Spanyolországban, sem az Egyesült Királyságban, sem Németországban nem volt több eset. Tehát tulajdonképpen a világ többi része nem foglalkozik ezzel, amíg nálunk nem jelentkezik megbetegedés, amíg ez csak a fekete afrikaiakat érinti, addig senkit nem érdekel, kivéve mondjuk a politikai felelősöket esetleg, és az érdeklődő tudósokat, akik megpróbálnak választ találni a felmerülő problémára. És itt is nagyon nehéz, erre is nagyon nehéz választ adni, gyakorlatilag strukturális és rendszer szintű hiányosság, hogy most akkor ki cselekszik innováció és kutatás terén, és hogy ki befolyásolja, ki dönti ezt el, a politikai világ dönti el, hogy mit kutatunk, vagy pedig a piac igényeinek megfelelően van ez. Hát én szerintem nem lehet a piacot önmagára hagy, magára hagyni, mert nem biztos, hogy új kapacitások szabadulnak majd fel, és új az új gyógyszerek kutatására, illetve új oltóanyagok kidolgozására. Tehát kell valami fajta terv tervezés a politikai szinten is, hogy azt mondjuk, hogy igen, bizonyos betegségekkel mi szembenézünk, lehet, hogy ezek nem érdekelnek senkit, de hát azért több, több ezer haláleset volt itt, tehát azért vannak, akiket ez érint. Én szeretném hallani tehát az önök véleményét, mit, hogy mit gondolnak mindenről. Én továbbra is úgy gondolom, hogy azt a gondolatot elfogadhatjuk, hogy a választ az befolyásolja egyrészt a piac, de másrészt a politikai felelősök, az Európai Unió politikai eh, tisztviselői is. Eh, volt egy nemzetközi eh, konferencia. Azt hiszem, hogy túl nagy feladat ez a mi bizottságunknak. El kell fogadni ezt a gondolatot, hogy egy ilyen válságra a, a választ azt a tudományos világ, a piac és a politika világa együtt adhatja meg. Tehát ez az egyik dolog. Másik felől pedig speciálisabb szervekre is szükség van. Ez a kérdés a parlamentben felmerült. Tehát erről megadhatjuk a véleményünket. Még egy dolog, ezt láttuk a válság elején. Én el is mondtam egy interjúban egyébként a France Center csatornán, és egy másik csatornán, hogy a probléma vizsgálatában és a reagálásban az MSF, tehát a Médecins Sans Frontier reagálta legjobban, és a humanitárius hálózatok képesebbek voltak kielégítő választ adni a válság elején, mint a politikai világ. Tehát ők jobban tudtak cselekedni. Ez, ez, ez gyakorlatilag tényszerű megállapítás, és senki nem hagyhatja figyelmen kívül. Az MSZF egyébként elmondta, hogy hát azért ez nem a mi feladatunk, hogy ezt a felelősséget magunkra vállaljuk. Tehát azért ezt érthetjük azért van valami fajta munkamegosztás, amit elképzelhetünk. Tehát amikor tudjuk, hogy vannak olyan szereplők, akik rendkívül hatékonyan tudnak fellépni, akkor miért nem gondolkodunk el arról, hogy nem lehetne őket bevonni már előre a megoldás megtalálásában. Hát ezt a párbeszédet nyilván a humanitárius szervezetekkel, civil szervezetekkel kell lefolytatni, úgy természetesen, hogy tiszteletben tartjuk az ő semlegességüket és függetlenségüket. Ebben a helyzetben, még hogyha humanitárius szervezeteket is <clears throat> félretesszük, akkor is mi sokkal jobban cselekedhettünk volna. Tehát itt vannak a kihívások, és hát van ennek költsége, gazdasági költsége. Ennek a válságnak, ezek a, ennek az országoknak a becsült GDP növekedési rátája a válság előtt 5% volt, és most meg mind a három ország recesszióba süllyedt, ugye a gazdasági tevékenységeket vagy megszakították, vagy azoknak a az aktivitása nagyon csökkent, tehát duplán is egyébként sújtotta mindez az országokat. Ha nincs gazdasági tevékenység, akkor ugye nincsen bevétel, ha nincs bevétel, ugye akkor sem az államnak nincs bevétele, sem pedig a gazdasági szektorban dolgozóknak. És ez gyakorlatilag aláássa az egész gazdaságot. És ugye ez azért nem jó válasz a mély szegénységre el kellene gondolkodnia minden szereplőnek, a bizottságnak is, és fel is teszem a bizottságnak a kérdést, tehát hogy tudni, hogy ugye már eldöntötték évekkel ezelőtt a, a támogatás programozását, el kellene gondolkodni azon, hogy ez megfelelő-e vagy sem. És a három államfő, illetve a három kormány már néhány alatt ezelőtt is azt kérték, hogy legyen valami fajta konferencia az újjáépítésről a válság után, az ebből a válság után. Ezzel fogom befejezni tehát, de még azt hozzáteszem, hogy ez a jelentés felhív majd az általános mozgósításra. Mindenkinek saját magának kell a lelkismeretét megvizsgálni, és nem szabad cinikusan viselkedni, gyakran tapasztalható az a cinikus megközelítés Európában. Oscar Wilde, mond, Oscar Wilde mondta, hogy a cinikus a semminek az árát nem fizeti meg. So colleagues. Köszönöm szépen, Gorenz úr. A kollégák véleményét kérte ki néhány kérdéssel kapcsolatban. Mielőtt megadnám a szót, elmondanám, hogy a biztos tegnap küldött nekem egy levelet, és elmondta, hogy jelenleg hogyan is néz ki a dolgok állása, ezt ma a tagoknak is kiküldtem. Egy konferenciáról beszél a levélben, melyre március 3-án kerül sor, aztán itt érintett országok képviselői, valamint uniós vezetők és az érintett közösség vettek részt. Stylianidis biztos április 20-án jön el majd hozzánk, és akkor a szakbizottságülésünkön többet fogunk tőle hallani. Jó, egy sor ö, kolléga jelezte, hogy szót kér. Söpflin úr. Thank you, Madam Chair, uh, and my congratulations. Köszönöm. Szeretnék gratulálni Görönsz úrnak a kemény munkáért, és azért, hogy ilyen pontosan ismertette a dolgokat. Szeretne, szeretnék néhány kérdést feltenni neki. Járvány ügyi dolgokról van itt szó. Lehet, hogy van valami, amivel kapcsolatban tudna tájékoztatni. Kérdezném, hogy ez az ebola probléma milyen, miért következménye hogy milyen következményei vannak egy másik fajra átterjedhet-e emellett. Említett strukturális kérdéseket is, a helyi hatóságokat mennyire érinti a végrehajtás, és járványügyi szempontból is például a karantén létrehozása mihez kötődik, mennyi ideig tart, stb. stb. A harmadik megjegyzésem a globalizációra vonatkozik. Egy olyan kérdést vizsgálunk, ami már jó néhány ide, éve, évszázada létezik. Tehát nem egy egy olyan dologról van szó, amit előre látható lett volna. Van egy várhatatlanság a kapcsolatos tényező. Előrelátható volt ez, lehetnénk-e proaktívak akkor, amikor reagálunk egy ilyesfajta előre nem látott problémára. A reagálás nem volt annyira tökéletes, mint amilyennek kellett volna lennie. Van egy cél, az, hogy ez ne ölcsön világméreteket ez a járvány sikerüljön ezt kordában tartani. Beszéltek a járvány gazdasági dimenziójáról, nagyon fontos a kutatási aspektus is, de emellett azt is meg kell néznünk, hogy ez milyen kutatásokat van maga után, olyan, amit nagyon nehéz finanszírozni. És a szegénység is probléma. Nehéz látni azt, hogy ez a betegség milyen mértékben tudható be a szegénységnek, és mennyire korlátozható. Az általános mobilizáción el kell gondolkodnunk, és még egyszer köszönöm szépen a... Most Norbert Neuser kap szót, utána pedig Sánchez kolléga. Igen, köszönöm szépen, Charles. Véleményem szerint jó volt az, hogy a szakbizottság rád bízta ezt a jelentést, azért, mert nagyon jól vázoltad a helyzetet, és a legfontosabb irányvonalakat írtad le. A jelentés felépítése egy szisztematikus megközelítést mutat fel. Az ebolát nézi meg, illetve ennek következményeit, és ez így helyén való a dokumentumod azt mondja, hogy az érintett három országban az egészségügyi rendszereken kell erősíteni. Az egészségügyi szolgáltatásokhoz hozzáférést kell biztosítani. A tavalyi koranyári helyzetre utalnék. Nagyon korán megtudtuk azt, hogy kitört az ebola járvány, és fenyeget bennünket. Viszont az európai intézetek, intézmények akkoriban április-májustól kezdve augusztus végéig, szeptemberig nem reagáltak. Lehet, hogy ez azért is volt így, mert akkoriban zajlott az európai parlamenti választási kampány. Jövőben viszont sokkal hamarabb kell ilyesfajta válságokra reagálnunk. Az ebola válság során egy másik válság is kialakult, hiszen nagyon sok áldozatot szedett ez a járvány, és voltak olyan áldozatok is, akik nem az ebolában fertőzöttek meg. Voltak olyanok, akik más egészségügyi szolgáltatásra szerettek volna jutni, de nem volt elegendő az egészségügyi személyzet. Volt olyan kórház is, ahol egyetlen egy orvos dolgozott, de az is meghalt, és nem volt kihez fordulni. Ez ahhoz vezetett, hogy nagyon sok olyan áldozatunk is volt, van, akik nem az ebola áldozatai lettek, nem az ebola megbetegetés áldozatai lettek. Ezért kell az egészségügyi rendszereket javítani. A válság-válságban jelenség azt is mutatja, hogy ö, hiányoznak az izolációs lehetőségek. Ezeket is ki kell építeni a jövőben. Az emberek nagy része más tropusi betegségekben szenved, például maláriában. A járvány és az ezzel kapcsolatos körülmények megbénították az, az említett három országot és a hozzáférhető egészségügy hiánya erősítendő ahhoz, hogy a gazdaság és az emberek talpra álljanak. Most fenntartható fejlesztési támogatásra van szükség, valamint a strukturális deficiteket kell felszámolni. Ez így helyén való. Nem szabad elfelejtenünk azt, hogy a járvány, a humanitárius katasztrófa még nem zárult le világosan csökken az új megbetegedések száma. Mi abban reménykedtünk, hogy például Libériában már mondhatjuk, hogy nincs ebola, de időközben egy újabb megbetegedésnek lehetünk tanúi, tehát hihetjük azt, számolhatunk azzal, hogy újra és újra felbukkan majd még néhány beteg. Erre fel kell készülni. Fentartható támogatásra van szükség e, ezeknek az országoknak, amely az egészségügyi rendszerek támogatását célozza meg. És figyelembe kell venni azt is, hogy az országban mekkora a személyzeti erőforrás iránti igény. Számokat is mondok. Tízezer lakosra négy kórházi ágy jut és minden betegségről szó van itt, de az embereknek továbbra is segítségre van szüksége, és olyan intézkedésekre, amelyek az ebolára összpontosítanak. Világosá kell tennünk, hogy a kutatás erősíteni kell. Túl keveset tudunk az infekciós utakról, a fertőződésről, és az ebola hosszú távú hatásairól is, következményeiről is. Éppen ezért nagyon gyors tesztekre van szükségünk, és ezzel a kórházakban, az egészségügyi szolgálatoknál ö, sikerülhet izolálni az ebola betegeket az egyéb betegektől. És még valamit nem szabad elfejteni, a higiénia kérdését. A víz, valamint a szennyvíz elvezető rendszerek javítása, illetve kiépítése cél kell, hogy legyen. Emellett pedig a temetésekre is ö, ö, oda kell figyelni, hiszen sokszor ö, az, hogy nem temetik el a betegeket, további megfertőződésekhez, megbetegedésekhez vezetett. Az intézkedéseknek átfogóaknak kell lenniük, és hosszú távúaknak. Éppen ezért jó megközelítés az, hogy Charles azt mondja, hogy a nemzeti programok, melyeket a partnerországokkal dolgozunk ki, a finanszírozást figyelembe veszik, és akkor ebben egy monitorozási célról is beszélünk. Főleg Libéria és Sierra Leone esetében lehet ennek jelentősége. Mind a két országban az víz, valamint a szennyvíz elvezető rendszer nem a nemzeti program része holott a nemzeti program része kellene, hogy legyen. Ahol lehetséges, átfogó hatásvizsgálatokat kell elvégezni, ezeket támogatnunk kell, hiszen ez mutathatja, hogy hol kell többet tennünk annak érdekében, hogy az erőfeszítéseink ne pusztán homokra fussanak. Szeretném világossá tenni azt is, hogy nem adhatunk elégszer köszönetet azoknak a humanitárius szervezeteknek, akik már az elején aktívak voltak, és most is aktívak még. Nagyon sok áltozatot szedett a betegség a kórházi személyzet között, az orvosok és nővérek között is. Az, az ebola elleni harcban ők az igazi ö, hősök. A következményeket levontuk, és a március elejé konferenciánk kiváló jó példa volt, a szakbizottságunkat megte- szakbizottságunk megteszi a saját maga hozzájárulását a jövőben is, és lesz egy delegációs, delegációnk is, aki a régióba utazik majd, ha lecsengett a betegség. Köszönöm szépen, Charles. Köszönöm szépen, Norbert. És nem sokára indul egy tényfeltáró misszió Nyugat-Afrikába bizottságunktól. Lola Sanchez, aztán Judy Sargentini következnek. Parancsoljanak. Először az árnyék előadókat hallgatjuk meg, aztán mindenki mást. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is köszönöm Görens úrnak ezt a hatalmas munkát, amelyel ezt a kiváló anyagot összeállította. Egy aspektusra szeretnék azonban jobban odafigyelni, a kutatási aspektusra ugyanis. Az ebola kapcsán ugyanis kiderült, hogy azok a gyógyszer szabadalmak, a, a, ö, amelyek jelenleg érvényben vannak, alássák a lakossági hozzáférést. Ez még Spanyolországban is igaz. 4000 ember halt meg hepatitis C-ben, mert nem jutottak hozzá a számukra túl drága gyógyszerekhez. És csak nagyon kevés gyógyszer kutató cég kezében gyűlik össze hatalmas haszon, és ne kizárólag a piac szabja meg a kutatási lehetőségeket, irányokat. Tehát itt valamit irányítani kellene, szabályozni, strukturálni. A parlamentnek lenne a dolga szerintem új eljárásokat javasolni, ösztönözni olyan struktúrákat, amelyek enyhítik a helyzetet és a kutatást a fejlesztési szempontokkal jobb összhangba hozzák. Ehhez nyilván központi állami pénzek kerülnek, bár ezek nem elegendőek. Tehát erről a témáról azt kérem, hogy majd még beszéljünk a jövőben, és a, kerüljön be a jelentésbe is valamilyen módon. Köszönöm. Judy Sargentini következik. Köszönöm, elnök asszony. Tegnap meglátogattam egy képzési központot, ahol a Medicine Sans Frontier, amit a Medicine Sans Frontier működtet Amsterdamban, és amely most már nem annyira túl zsúfolt, mint volt. Sokakat képeztek itt ki az ebola elleni fellépésre a közelmúltban, és még mindig persze vannak Kanakriban, Ginában, új meg, megtegedések 80-an halnak meg hetente Sierra Leone-ban kb. 50-en, 60-an halnak meg hetente ebolában, de hát csillapodott a járvány ereje. Tehát a Médecins Sans Frontier által megnyitott Amsterdami képzési központba jártam, és megnéztük, hogy hogy működik a dolog. És azt is megtudtuk itt, hogy jelenleg sok hasonló központban visszaesett a tevékenység, ami jó hír ebben a három érintett országban is. De ez nem jelenti még azt, hogy megszűnt a járvány, és hogy visszatérhetünk a régi kerékvágásba. Mert azáltal, hogy a világ polgárai egyre többet mozognak a világban, bármikor újra nagyon gyorsan kitörhet az ebola, vagy föltámadhat Közép-Afrikában különösen. Tehát az, ahogyan az ebola most kitört, figyelmeztetés kell legyen számunkra, hogy ebola vagy egy másik betegség a mai kommunikációs utazási lehetőségek miatt villámgyorsan elterjedhet. Tehát az, hogy most sillapodott az ebolának az ereje, nem jelenti azt, hogy nem kéne hatalmas beruházásokat foganatosítani a, az oltóanyagok kutatásába. Libériában állítólag spermium által is fertőződtek valakik. Egy állítólag meggyógyított férfi visszatért a normális életbe, és megfertőzött. Gondolom, hogy egy nőt, bár rugalmas vagyok alapvetően ebben a tekintetben, és nem világos, hogy ha valakit úgymond kigyógyítanak a betegségéből, mennyi ideig lappang az még benne, mennyire lesz immunis vele szemben, ezeket mind nem tudjuk. Tehát Görens úr kutatási felszólítását én csak háromszor aláhúznám. És ha nem tévedek, Gíriben, Kanakriban, október-novemberben választások lesznek, ami szerintem nagyon rossz időzítés, de hát jó, ki van tűzve a választás. Ugyanakkor nagyon nagy sajnos annak az esélye, hogy abban az országban, ahol most is még a legtöbben fertőződnek meg hetente, nagyon nagy esélye van egy társadalmi ö, akár polgárháború kirobbanásának is ebben a nagyon feszült és nagyon súlyos helyzetben. Tehát ezzel is számolni kéne, erre is gondolni kéne. Végül pedig amikor Johnson Sirleaf itt járt néhány héttel ezelőtt nálunk, rámutatott, hogy az ebola kitörése előtt a nemzeti költségvetést éppen sikerült a korábbi szintre visszahozni a polgárháborús helyzet után, és az ebola miatt most ez újra ö, nagyon lecsökkent, eladósodott az ország, és itt az ebola kapcsán az is felmerül, hogy hogyan lehet újra építeni gazdaságilag egy országot, ami már nem humanitárius segítségnyújtási kérdés, hanem hosszú távú fejlesztési együttműködést feltételez. És hogy a gyerekek nem járnak iskolába régóta, egy komplet generáció kieshet az oktatásból, hiszen polgárháború után ebola jött, és éveken át gyerekek tömegei nem kapták meg a nekik járó oktatást. Én nagyon szívesen együttműködök Görenc úrral a munkadokumentum után megirandó jelentés elkészítésében, és nagyra becsülöm az eddigi erőfeszítéseit. Köszönöm szépen! Négyen kértek még szót a témában. Erika Gereva, Geriro, parancsoljon! Köszönöm szépen, elnök asszony. És köszönöm Görrens úrnak, nem csak azért, hogy megírta ezt az anyagot, hanem általában véve az együttműködést, amely hónapok óta ö, jellemezte őt és kollégáit, és ő volt az, itt, aki az Európai Parlamentben több sajtótájékoztatót is szervezett a bizottsággal közösen. És nagyon sok egyéb fellépése is volt, úgyhogy ő lett itt az Ebola men, az Ebola ö, ügyi ö, képviselője a Biszakbizottságunknak. Egyetértek azzal, amit ő mond és leszögez a szövegben. Sajnos a média érdeklődése most megcsappant az ebola iránt. Mindig ez a helyzet, amikor a humanitárius katasztrófák első hulláma lecseng, és átmegy a probléma fejlesztési problémába. Sok ezer ember halt meg afrikai országokban, de most, hogy lelassult a folyamat, és mondjuk hetente csak tíz, csak tizen fertőződnek meg, már a sajtót nem érdekli Európában és Amerikában a kérdés. Tehát itt a média logikája is figyelemre méltó. Ugye nem a valós problémával arányos a tudósítás. Sohasem. és ha már minket közvetlenül nem érint a probléma, úgy tűnik legalábbis, akkor nem is érdekel minket a probléma többé itt a védett északi övezetben. Görensz úr egy másik dologra is kitér az anyagában, arra, hogy mi a dolgok értéke, ára. Amit az afrikai országok fizettek az eboláért, óriási erkölcsi értelemben is, meg az amiatt, hogy családok tönkrementek, csonkává váltak, megtizedelődött a lakosság, vidéki térségekben teljesen átalakult az a miatt a társadalom struktúrája, és nyilván gazdasági értelemben is hatalmas árat fizettek. Egy már normalitás felé tartó helyzetet most megint visszataszított a recesszióba a járvány, minden gazdasági tevékenység gyakorlatilag leállt az ebola miatt, a turizmus nullára csökkent vissza, és persze a halandóságnak is van gazdasági kárban kifejezhető értéke is. És és például az ebola miatt más súlyos betegségekben szenvedők ellátása is hiány szenvedett, mert az ebola volt a prioritás. És senki nem tudja, hogy kik haltak meg más betegségben, akik nem kaptak megfelelő ellátást, mivel az ebola tombolt. Tudjuk, hogy 500 orvos is meghalt, miközben ezeknek az embereknek az életéért küzdött. Tehát hálával és elkötelezettséggel kell továbbra is ezen országok felé fordulnunk. Európa vezető donora a világnak, de ez, ezzel verjük a merünket mindig, de ez felelősséget is ró ránk, és ez nem csak rövid távú felelősség, hanem azt is jelenti, hogy addig kell fenntartanunk a figyelmet és az aktivitást, amíg egy további megbetegedés sem történik, sőt tovább. És segítenünk kell ezeknek az országoknak abban, hogy visszatérjenek normális gazdasági tevékenységeikhez, az iskolák kinyithassanak, a kórházak más betegségekkel is tudjanak foglalkozni és általában az egészség, ugye biztonság alapfeltételei helyreálljanak. Tehát hatalmas árat fizettek ezek az országok, és a költségek gyakorlatilag felmérhetetlenek, hiszen a jövőben is hatni fog ez a súlyos járvány okozta válság, olyan egészségügyi rendszert kéne teremteni ezekben az országokban, amelyek képesek a jövőben jobban megbirkózni egy hasonló problémával. Ehhez az Európai Uniónak további támogatást kell nyújtania. Egyetértek sanchez zel A fejlődő országokban ö, nem érvényes az a logika, hogy a kutatásnak ö, kifizetődőnek, profitotermelőnek kell lennie. Ezekben az országokban a legsúlyosabb szegénység felszámolását szolgálja közvetlenül a kutatás, tehát olyan jogi keretre lenne szükség, amely válsághelyzetekben eltekint mindenféle profit szemponttól, és kizárólag az életek mentését tekinti feladatának. Hogy ne okozzon úgymond fejtörést a gyógyszercégeknek, hogy rendelkezésre bocsátják-e a megfelelő oltóanyagot, az orvosok létszámát tudjuk-e garantálni. Tehát itt az Európai Parlamentnek fontos szerep juthat, fel kell szólítanunk az érintett szereplőket arra, hogy ennek a feltételeit teremtsék meg. Basteres asszonyak, aztán meg Venta úrnak adok szót, de először Mariának, Vajbuk asszonynak, Hojbuk asszonynak. Köszönöm, elnök asszony. Görensz úr, köszönöm a jó elemzést. Lenne itt egy alapvető gondolat, amelyet én továbbvinnék, már az ebola előtt is igaz volt, hogy nem megfelelő az egészségügyi struktúra. Ugye ha tízezer lakosra négy kórházi ágy jut, és a WHO szerint 23 orvos, vagy hát orvosi személyzet, tízezer embere, sőt egyes helyeken 0,1 orvosi személyzet jut tízezer emberre, ez azt jelenti, hogy Ginában egyébként egy tízezerhez az arány, és Libériában 51 orvos jutott 500 ezer emberre. Nos, tehát ebolától függetlenül is már ezek az országok szenvedtek az alulfinanszírozott, alul ö, személyügyileg nem megfelelőképpen ellátott ö, egészségügyi struktúrától, tehát nekünk ezzel is foglalkozni kéne. Söfrin úr kifejtette, hogy a megelőzés lenne a legfontosabb. Nos, akkor állhatunk a megelőzés élére, hogyha abban segítünk ezeknek az országoknak, hogy egy működő egészségügyi rendszert állítsanak föl. Túl későn avatkozott be az Európai Unió, általában a nemzetközi segítség későn érkezett, hirtelen elszaporodtak az ebola esetek, nem sikerült időben lecsapni rá. Ha ez most nem sikerült, az ugyanis, hogy hónapokon át tartott, hogy még egy koordinált segítségnyújtás végre eljutott ezekbe az országokba. Nos, ebből le kell vonni a tanulságokat. A jövőben, ha ilyen eset van, akkor azonnali koordinátort kéne kijelölni, és koordinatív eljárást kéne követni, egyfajta procedúrát, amely előre lefektetett. Tehát Európán belül létre kéne hozni egy adott esetben nagyon gyorsan aktiválható rendszert. Ugye az orvosok határok nélkül már májusban azt mondta, hogy ha gyorsan be akarunk avatkozni, akkor kizárólag a katonaság jön szóba, mint szállító segítségnyújtás, amely az orvosokat, az eszközöket eljutatja a katonaság minden országban mindig azonnal bevethető, tehát ilyenkor a katonai segítségnyújtást, mint automatikus eljárást kéne figyelembe venni, hogy az orvosi segítségnyújtást segítse. Kár, hogy a katonaságok csak háborúra vethetők be azonnal, és humanitárius segítségnyújtásra viszont csak bonyolult eljárások után. Ami a kutatást illeti, Egyetértek Görens úrral abban, hogy a kutatást eh, nem szabad kizárólag a gyógyszer cégek eh, profitjától függően működtetni. Amikor a sertés pestis kérdése vettőröd föl nemrég, éppen akkor egyik napról a másikra sikerült Európában belül fellépni az ellen. Ha Afrikában történik ugyanez, akkor hesitálnak a cégek, hogy megéri -e ez nekik, úgymond hogy közpénzekkel, e, ezért vannak a közpénzek, hogy ezekkel kell mobilizálni azokat az erőforrásokat, amelyek tisztán profit alapú módon nem mobilizálhatóak. És még egy fontos gondolat szerepel a szövegben, amelyet én aláhúznék, hogy a civil szervezetekkel sokkal jobb együttműködést kéne találni az Európai Unióban, a helyi civil szervezetekkel különösen, hiszen jelen vannak ott nemzetközi és helyi civil szervezetek is, és ők azok, akik leggyorsabban tudják felmérni a helyzetet, leggyorsabban tudnak reagálni, gyorsabban, mint egy kívülről jövő és még struktúrákat felépíteni kénytelen szervezet. Tehát őket kell első körben ö, megtámogatni, akik első, az első lépéseket amúgy is meg tudnák tenni. Köszönöm szépen, Beféle Fertelesernek adok szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Rövid leszek, mert bőven és sokan beszéltek már itt sok részletről. Először is köszönöm Görenc úrnak, hogy nem csak nagyon sokat dolgozott ezen a dosszín, hanem azt is, hogy jó helyre tette a hangsúlyokat, kiemelte a prioritásokat, és a jövő feladatait is felvázolta. Hogy nem csak a humanitárius segítségnyújtás, mint lássilapítás, hanem mint több lépcsős, ha úgy tetszik, körkörösen felfogott tevékenységnyújtási eljárás ciklus legyen. Stratégiai szemléletre van szükség, prioritások kijelölésére, azért is ülünk ma itt, hogy ezeket megfogalmazzuk. Strukturális hiányosságok is kiderültek, ezekre politikai praktikus válaszokat kell találni európai szinten. Amikor Európáról beszélünk, akkor felmerül, hogy mit tett, mit tehetne jobban az Európai Parlament, illetve az európai intézmények. 2015 ugye a fejlesztés éve, és ezért is fontos, hogy ne csak fenntarthatósági célokat tűzünk ki százezer év múlvára, hanem azt is megvizsgáljuk, hogy a fenntarthatóságnak mik a jelenben létező feltételei, illetve hiányzó feltételei. Ide értem ugye a bezárt iskolákat, a korán elhagyott iskola ö, rendszert. Egy kolléga már utalt arra, hogy a kutatást nem lehet tisztán piaci alapon működtetni, tehát ezek azok a gondolatok, konklúziók, amelyeket itt le kell szögezni, és paradigmaváltásra van szükség a patentek, vagyis hát a szabadalmak területén. Köszönöm szépen, még másfél percünk van, aztán lezárom a listát. Köszönöm szépen, elnök asszony a szót. Először is meg szeretném köszönni az előadó munkáját. Felvázolja számunkra a dokumentummal, hogy mit kell tenni a jövőben. Az ebola több évtizedekre visszavettette ezeket az országokat, és ha bárhol kitör, ugyanezt fogja tenni. Tehát ugyanilyen hosszú távú tervezésre van szükség a vele szemben kialakítandó harcban. Az ebola vírus még mindig nagyon nehezen kiűzhető, gyógyítható, tehát halálosnak tekinthető a betegség. Tehát lehet, hogy egy-egy csatát most végre megnyertünk, nagyon nehezen. A háborút még el sem kezdtük harcolni. A kommunikáció, az iskolai oktatás, a tudatfejlesztés, a megelőzés mind-mind helyi feladatok. Mivel azonban most már nem támogatja a média az eboláról való beszédet, vissza fognak esni az ilyen irányú erőfeszítések. Pedig most lehetne megfogni a dolgot, ha egy kicsit tovább ütnénk a vasat. Fontos lenne, hogy egyes afrikai országokat abban támogassuk, hogy a saját megelőzési, kutatási kapacitásaikat is kiépítsék. Emlékszem még jól, hogy az utóbbi hónapok során sokat beszéltünk a hozzáférhetőségről. A gyógyszerek, illetve a orvosi személyzet rendelkezésre állásáról. Na, itt, és itt nem csak az orvosok határok nélkül ről beszélek, hanem a helyi orvosi személyzet jelenlétéről, illetve meg nem létéről, Márpedig a megelőzéshez az is hozzátartozik, hogy helyben legyenek orvosok. Mielőtt a bizottságot meghallgatjuk, még Nát úrnak adok szót. Köszönöm szépen. Az egyik legnagyobb bűn, amit folyamatosan elkövetünk, az eurocentrizmus. És mindig azt hisszük tudat alatt, hogy az európai polgárok a, a cél és az ok, és ráfogjuk az afrikai országokban egyébként tényleg jelenlevő korrupcióra azt, hogy nem is érdemes őket támogatni, mert úgyis elfolyik a pénz. De azon a pénzen kívül, amit kívülről be lehet oda jutatni, sokkal fontosabb a kulturális probléma. Az, hogy a nyugat általában hogyan reagál, milyen tudatállapotban fogja fel a problémát vagy saját tevékenységét, illetve milyen a helyi kommunikáció. Nem igaz, hogy nincs helyi kommunikáció Afrikában. Ott nagyon fontos szerepet tölt be még a rádió manapság, a rádióállomások szerepe, nagyon fontos mindenhol mindenki hallgatja a rádiót, tehát a kommunikáció fő csatornájaként a rádiót kell tekinteni. És nagyon sok téves információ, híresztelés, negatív hír is lábra kapott, nem volt kontrollált kommunikáció, pozitív értelemben kontrollált kommunikáció. Tény, hogy meghaltak emberek, kórházakban, de sok helyi kommunikáció úgy fogalmazott, hogy őket ott megölték, mert nem jól kezelték. És egyes afrikai populista vezetők ezzel vissza is éltek, megpróbáltak politikai tőkét kovácsolni a rossz kommunikációból, vagy a félre kommunikációból. Súlyos volt például Dél-Afrikában az a félretájékoztatás, most ez egy másik történet ugyan, hogy sokáig azt mondták az embereknek, és azt is hitték, hogy az AIDS-et megelőzhetik azzal, hogyha lezuhanyoznak szex után. Tehát ez a jelentés nem csak jó, hanem kiváló, átfogó, elmélyült, és valamennyi érzékeny kérdéssel foglalkozik, kifinomultan, amelyekkel itt foglalkozni kell. Nem vagyok én a gyógyszeripar ö, ö, megbízottja. Nem is mondom azt, hogy ne kéne a hátukat paskolni azzal, hogy mindent jól csináltak. De, de ne felejtsük el, hogy ez mégis csak egy iparág. Tehát nem az elsődleges feladata ö, a, a humanitárius segítségnyújtás. Az autóiparnak, meg a mobiltelefoniparnak sem ez az elsődleges feladata. Tehát nem várható el egy ipar áktól, hogy tönkre tegye magát humanitárius célokért. A humanitárius feladat mindig az államok, illetve a donorok feladata. A gyógyszeriparnak az a dolga, hogy profitábilis legyen, fennmaradjon, tudjon kutatni, tudjon fejlődni. Tehát ne mutogassunk annyit a gyógyszeriparra, inkább mutogassunk magunkra, mert a politikának a feladata az, hogy kialakítson olyan eljárásokat, amelyek ilyen esetben mobilizálhatóak, és levonják a következtetést, hogy hogyan lehet ilyenkor állami, meg nemzetközi fellépéssel mégis a gyógyszereket, az ipar által egyébként jogosan követett megtérülési logikától függetlenül. Ö, tehát ez politikai fellépést igényel, amely ilyen helyzetekben megtalálja azokat a pénzeket itt az Európai Unión belül, amelyekből a külön kutatást, vagy a nem megtérülő kutatást megfinanszírozzuk. Mert itt van például a malária. A malária az egy olyan betegség, amelyet hát, nagy részt vissza is már Afrikában, mert megéri malária gyógyszereket gyártani. Nem túlzottan sok kutatást igényelnek, nagy mennyiségben eladhatók, de vannak olyan betegségek, amelyek soha nem lesznek profitábilisek a gyógyszeripar számára, ezért van szükség ezek kapcsán olyan intézetek, intézmények, kutató központok felállítására, amelyek akkor is működnek, hogyha a kutatás eredménye nem generál olyan termékeket, amelyek profitot hajtanak. Elnézést kérek, hogy így sietetek mindenkit, kiszaladunk itt az időből. A kutatási főigazgatóság is képviseltetve van itt, azt hiszem, ha jól tudom. Nagyon jó a workshop volt, amely bemutatta, hogy milyen kutatás történt. Nagyon sok ilyen zajlott. Görensz úr ott volt ezen az előadáson, talán ezt is megemlíthetné a jelentésben. A Save the Children említette, hogy a nyugat-afrikai beavatkozás költsége nagyobb, mint az, hogyha ebben a három érintett országban kiépítenének valami fajta alapvető egészségszolgáltat, egészségügyi rendszert. Tehát egy tisztességes egészségügyi szolgáltatást nyújtó rendszert kiépítettek volna, akkor kevesebbe került volna nem tudjuk, hogy talán ugye két év múlva vajon meg tudjuk-e, hogy mi történt a valóságban. Lehet, hogy talán most kellene kiválasztanunk egy napot a naptárunkba, naptárunkban két év múlva, és akkor visszatekintünk, és megnézzük, hogy van-e valóban egészségügyi rendszer ezekben az országokban. Persze nagyon sok felődő ország kiképzi az egészségügyben dolgozókat, de nem tudják őket megtartani a fizetések illetve a karrier lehetőségek okán, hiszen ezek nem megfelelőek az érintett országokban. Az ECHO főigazgatóság is itt van, a kutatási főigazgatóság is itt van, és még egy harmadik főigazgatóság is itt van. Szeretnék negyedig ennek a napirendi pontnak végére érni. Talán a kutatási főigazgatósággal kellene kezdeni, és akkor egymás után szólhatnának. Kérem, hogy nagyon-nagyon röviden szóljanak. Jó, utána a DEFCON és az EFCO főigazgatóságok döntsék el egymás között. Az egészségügyi kutatások igazgatója vagyok az RTD igazgatóságban, és akkor csak néhány szót szólnék. Igen, az ebola válság az valóban komoly kihívás volt az európai szereplők számára, de azt gondolom, hogy a bizottság kutatási reakciója az azonnali volt, és a várakozásokat felülmúlta. Az RTD főigazgatóság át fókuszálta a releváns hetedik kutatási keretprogrambeli projekteket az ebolára. Gyakorlatilag több héttel azelőtt, mielőtt a WHO közegészségügyi vészhelyzetén nyilvánította augusztus 8-án az ebola járványt. Aztán felszólítottak a nemzetközi közösséget szeptember 6-án, hogy um, a kutatást erősítsék. A bizottság két um, nagysebességű eljárást indított be, és figyelembe vette a Horizont 2020-as szabályokat, és tiszteletben tartotta a helyzet sürgősségét. Tehát az RTD főigazgatóság most először kivételes eljárást alkalmazott, és 24,4 millió eurót mozgósított a Horizont 2020-ból a sürgősebb kutatásra, bár ez a munkaprogramjában nem volt előirányozva. Szeptemberben indult ez az eljárás, és október közepén jelentették be az eredményeket és október 7-én már beindultak a projektek. Ezzel párhuzamosan az RTD főigazgatóság a gyógyszerágazatok Európai Federációjával együttműködve innovatív gyógyszerkezdeményezést indított be november 6-án. A javaslatokat decemberben értékelték, az eredményeket január közepén jelentették be 2015-ben. Megint ez egy nagyon-nagyon gyors folyamat volt, rekordidő alatt lebonyolították ezt, és a köz- és magánszféra együttműködésével ez a PPP munka már januárban beindult. Egészen idáig 114 millió, millió eurót fektetett be a bizottság az ebola kutatásba. A gyógyszerágazat pedig szintén 101 millió eurót. Ezek a számadatokat, ha megnézzük, akkor az Európai Bizottság az ebből a kutatás terén az USA mögött a második. Az EU által finanszírozott kutatás. Kérjük, hogy a lényeget legyen szíves mondja, mondja az elnökasszony, mert nagyon rövid az időnk, és még két kollégája kell, hogy szóljon. Nem kell az összes adat és szám, csak egy-két lényegi dolgot kérem, hogy mondjon nekünk. Igen. Azt hiszem, a nemzetközi együttműködésen kívül már egy globális kutatási együttműködést is beindítottunk a felkészültségre. Több ország vesz ebben részt, és ezt is az Európai Bizottság vezeti. Ennek a célja az, hogy kutatást tudjunk indítani bármilyen felmerülő járvány esetében a járvány bejelentése után 48 órán belül a kapacitás kiépítésben is részt veszünk. A Szaharától délre fekvő afrikai térségekben az európai országok klinikai teszt partnerségével, itt európai tagállamok, illetve 13 afrikai ország együttműködésére kell gondolni, és több mint 700 millió eurót fektetünk ebbe a kezdeményezésbe. És a többi ország ugyanennyit. A HIV, a tuberkulózis, a malária és a fertőző betegségek, amelyekkel nem foglalkoznak, például az ebola a kutatás tárgya. Elnézést, be kell, hogy fejezzük, mondja az elnök asszony. Nagyon sok információja van, ezt talán írásban megoszthatná a szakbizottsággal. Talán az ECHO-t kérném először. És akkor köszönöm szépen, elnök asszony, mert ez úgy is kapcsolódik ide a szakbizottsági vitához. Igen, köszönöm, mondja az ECHO képviselője. Nagy örömmel várjuk Örrensz úr jelentését, és nagyra értékeljük azt a módot, ahogyan a bizottságot is bevonta ebbe a folyamatba a jelentés szállításába. Tájékoztatnám még önöket arról, ahogy Görrensz úr is mondja, vannak olyan dolgok, amelyek lassan zajlottak, de azért volt nagyon hatékony fellépés is. Tehát van jó és rossz oldala is a dolognak. Vannak gyenge pontok és erősségek. Néhány héttel ezelőtt a bizottság és a tagállamok leültek, hogy levonják a tanulságokat, és az időzítés, hogy hogyan bonyolódik ez, erről megállapodjunk. Az elkövetkezendő hetekben zajlik majd ez a gyakorlat, az eredményekről pedig be fogunk számolni itt mindenkinek. Úgyhogy ennyivel le is zárom. Köszönöm. Köszönöm, mondja az elnök asszony. És vázasszony, ha jól értem? A Devkótól nem. Szeretném megköszönni a jelentést a DEFCO főigazgatóság nevéből, csak, nevében csak három dolgot említenék. Hát osztjuk a kritikákat, szeretnénk megerősíteni a OMS-t és azt, hogy lejárt szerepét betölthesse a különböző országokban, és hogy a világegészségügyi szervezet mindenütt jelen lehessen és cselekedni tudjon. Még egy valamit, ha mondjak el, hát a mandátumok nem volt teljesen világos egy ilyen méretű válság esetében. Tehát nyilván most ezt a válságot felhasználhatjuk arról, hogy a nemzetközi szinten a mandátumról, a megbizatásról beszéljünk, és ezt megvitassuk és arról is, hogy milyen kapacitásai vannak a szervezetnek, hogy cselekedjen tehát ez egy valódi téma. Aztán az egészségügyi rendszerek és a válság a válságban témák. Igen, osztjuk az aggályokat, hogy az egészségügyi rendszerek gyengesége az tulajdonképpen ö, több halálesethez ö, vezetett. Ugye ott a malária és más betegségek is, tehát több behaltak meg ezekben, mint az ebolában, és a bizottság ezért szeretné a költségvetés támogatást gyorsan folytatni egyfajta frontloading, hogy garantálja, hogy ezek az államok továbbra is tudják nyújtani az egészségügyi szolgáltatásokat, akkor is, hogyha ezek nem voltak, nem működtek tökéletesen. És végül pedig azt mondanám, hogy a három állam esetében, hogy felülvizsgáljuk-e a programozást, erre kaptam egy kérdést, a szociális oktatás ágazatokban vagyunk jelen, oktatás, egészségügy Gineában és így tovább. Sierra Leone-ban ott van, Sierra Leone-ben az amerikaiak és az angolok is ott vannak, támogatják az egészségügyi szolgálatokat, de a költségvetés támogatásra vonatkozó tervet már meghatároztuk, és teljesítménymutatók vannak az egészségügyi szektorhoz kapcsolatban. Tehát a programozás már megvan, már befolyásolni tudjuk a helyzetet, azokat a programokat is, amik elindultak. A jövőbeni projekteket, anélkül, hogy alapvetően megváltoztatnánk a hosszú távú programozást. Köszönöm. Hát akkor ez nagyon sokféle véleményt kaptál, össze tudnád-e foglalni az elhangzottakat? Igen, köszönöm szépen, elnök asszony. Először is azt szeretném mondani a bizottságnak, hogy én nagyon sok jót is gondolok, tehát nagyon kritikus voltam az elején, mert türelmetlenül vártam, hogy lépjen már a nemzetközi közösség, és hogy egyáltalán az, ér, az egészségügyi és kutatásért felelős, biztossal humanitárius segítségnyújtásért és felelős, fejlesztését felelős biztossal felvettem a kapcsolatot, szerintem a bizottság megtette, amit E tehát hát nyilván egy nemzetközi reagálási rendszer részei vagyunk, egy intézményi rendszer részé, része vagyunk, ahol hibák vannak, és a WHO is felismerte, hogy nem tud gyorsan reagálni, tehát nem lehet a gyors reagálási világbajnoki címet a WHO-nak ítélni, az biztos. És aztán az, hogy némák maradtunk ebben a témában, azért az gond. Nem fogok újra mutogatni senkire, hanem az a kérdés, az a feladatom, hogy a következtetéseket vonjam le, és a jövőre nézve foglaljam össze, tehát a konszenzusos dolgokat fogok itt említeni. Nyilván mindenki tisztában van azzal is, hogy megjelent a válság a válságban jelenség, és a három fertőzött országban ezek nem kulturális problémák, tehát az, országokban például az emberek nem mentek kórházba, mert féltek attól, hogy ebolát kapnak el. Tehát nem ment el mondjuk a vakbőgyulladással vagy egyéb problémával senki kórházba, mert nem akarta a vírust elkapni. Előfordult az is, hogy a, vagy nem voltak orvosok. Libériában például szeptemberben az egészségügyi rendszer az gyakorlatilag összeomlott, mert olyan sok egészségügyi dolgozó vesztette el az életét. Az is előfordult, hogy a kórházak egyszerűen túlterheltek voltak, és nem tudtak már fogadni senkit. Aztán a kutatás. Itt van egy komoly probléma, a következő. Általában mindig az a kötelezettség, hogy legyen eredmény. A cél az az, hogy a gyógyításhoz mindenkinek biztosítsuk a hozzáférést, vagy hát legalábbis a betegeknek joga van az egészségügyi ellátáshoz, akkor is, hogyha ez nincsen benne a nemzetközi megállapodásban szankciókkal együtt. Ez, ez azért egy jog, és ez a szakbizottság azt hiszem, hogy ezt meg fogja említeni a jelentésében. Hát hogyan lehet ezt a jogot valahogy garantálni? Az egészséghez való jog az nem alapozódhat csak arra, hogy rentábilis-e ez mondjuk a gyógyszerágazatnak. Tehát számomra a gazdaság az a társadalmat szolgálja, és nem fordítva, tehát a társadalmunknak nyújt szolgáltatást a gazdaság, megvan a saját látóköre, és kellene saját kutatások, és így tovább, mert egyébként mindig úgy fogunk, olyan helyzetbe fogunk kerülni, hogy több tucat, több száz, több ezer, több millió áldozatot fognak szedni ilyen betegségek. És hogyha kiderül, hogy az emberek nem menthetők, akkor előfordul gyakran, hogy nem is nyújtják ezeket a szolgáltatásokat, pedig morálisan az egészséghez való jog, vagy az egészségügyi szolgáltatásokhoz való jog az, az jár mindenkinek. Nos, mondom még egyszer, hogy túl nagy falat ez a, a bizottságunknak. Tehát mit tehetünk mi? Azt nagyon világosan és hangosan elmondhatjuk, hogy tessék, itt egy alapelv, amely egész egyszerűen érinthetetlen, a gyógyszerekhez való hozzáférés joga. Tehát ez nagyon fontos, tehát gyakorlatilag küzdeni kell határozottan, és így lehet eljutni oda, hogy ez a cél meg is valósuljon. Hát meglátjuk, hogy majd mit teszünk a rendelkezésünkre álló eszközökkel, az alapelvekkel, a költségvetés, a rendelkezésre álló költségvetéssel, az Európai Unióban, tehát megvannak a válaszok, de mondjuk nem mi fogjuk elmondani, hogy most kielégítő volt-e a válasz vagy sem. Minden tisztelettel el kell, hogy mondjam, ebben a szakbizottságban, hogy voltak, akik fantasztikusan reagáltak a saját kapacitásaikhoz képest és ezt el kell ismerni. Igaza van elnök asszony, hogy azt mondta, azt mondta hogy néhány éven belül még vissza kell tekinteni. Az is igaz, hogy ez a gazdaságokra milyen hatással volt. Ebben is egyetértünk, több kolléga is említette. Gerér úrnak elmondtam, hogy én hibáztam, mert eredetileg Oscar Wilde-ot idéztem, de rosszul. A cinikus az, aki mindennek tudja az árát, de semminek sem az értékét. És én egyébként hibáztam, az ára mindennek megvan. Mennyit ér egy, egy perc béke? Ezt meg lehet határozni, vajon? Hogyha megelőzünk egy konfliktust, ez mennyibe kerül? Hát nem tudom, nem kap Nobel-díjat senki, aki meg tud előzni vagy előre jósolni egy háborút, de a felelősség az nagyon nagy, arról nem lehet elfeledkezni. Jó, köszönöm szépen, Charles. Azt hiszem, az angol tolmácsolásból az idézet az úgy, hogy a cinikus az, aki mindennek tudja az árát, de semminek sem tulajdonít értéket, de hát mindegy, majd megnézzük az interneten a pontos idézetet. Köszönöm szépen, és köszönöm a kollégáknak ezt a fegyelmet. Nagyon világosak az ajánlások. Azt hiszem, hogy remélem, hogy nem lesz több száz módosító indítvány, hiszen a világos ajánlások azt is jelentik, hogy a szakbizottság üzenete nagyon világos lesz, és nem egy hosszú, unalmas jelentést fogunk készíteni, amely aztán elveszik a fordításban szó szerint. Köszönöm szépen, és elnézést kérek a bizottságtól, hogy ennyire lerövidítettem a hozzászólási idejüket, de szorít bennünket az idő. Tehát akkor Görensz úr elkészíti majd a jelentéstervezetét, és akkor bejelentjük a módosítók határidejét. Akkor rá is térünk a következő napi rendi pontunkra. Ugye tudjuk, hogy szeptemberben lesz az ENSZ, következő ENSZ közgyűlés a fejlesztésfinanszírozásról. Addis Abebában is július 14 6-án lesz a következő kereskedelmi és fejlesztési konferencia, tehát mi is előkészítjük ezt a jelentésünket. Pedro Silva Pereira készítette el a jelentéstevezetét, tehát is adom neki rögtön a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Elnök asszony, kedves kollégák! Ez a második eszmecserénk. Először ebben a témában február 24-én találkoztunk. A fejlesztési finanszírozás témájában próbáljuk megfogalmazni a véleményünket, és mint ahogy elnök asszony is elmondta, egy uniós álláspontot szeretnénk megfogalmazni, hiszen közeledik az Addis Abebában megtartandó konferencia időpontja, ez júliusban lesz majd. Öt parlamenti képviselő vesz részt a konferencián egy delegációban. A szakbizottságban mindenki egy olyan jelentést szeretne megfogalmazni, amely világos politikai üzenetet, üzenetet közvetít. Hozzájárulásunk szempontjából az uniós álláspont megfogalmazása szempontjából az a lényeges, hogy lehetővé tegyük azt, hogy a konferencia sikeres legyen. Hiszen ilyesfajta sikerre szükségünk van. A bizottság a közleményét februárban adta közre és elég szoros határidőkkel kellett dolgoznunk, ahhoz, hogy májusra meg tudjuk alkotni a jelentést, még azelőtt, hogy a tanács elfogadná a következtetéseit, valamint az álláspontját a konferenciára 291 módosító indítványt nyújtottak be a tervezetre. Ezek közül 30 az én módosító indítványom az eredeti tervezetet magyarázzák néhány ponton. A kollégáknak szeretnék köszönetet mondani az általuk nyújtott hozzájárulásért. Köszönöm, hogy külön és a frakciók nevében is eljártak. Ez azt mutatja, hogy mennyire fontos ez a kérdés, és hogy a frakciók is mennyire fontosnak tartják ezt. A cél az, hogy egy nagyon jó jelentést adjak közre, konstruktívan fogok eljárni, és a kompromisszum szellemében, annak érdekében, hogy a lehető legszélesebb körű konszenzust érjük el az egész parlamentben. Ez fontos, ha erőteljes EP álláspontot szeretnénk megfogalmazni a konferenciára. Nem feledve, hogy egy első eszmecserét ebben a témában már lebonyolítottunk, és hogy az én eredeti javaslatomat mindenki ismeri, azt mondanám, hogy már így is széles körű a konszenzus a kulcsfontosságú kérdésekben. A 2015-ös év utáni finanszírozás témájában öt kulcskérdés van, amivel kapcsolatban mindenki egyet tud érteni. El, a finanszírozás kérdését holisztikusan, globálisan kell megközelíteni. Magas szintű, hivatalos fejlesztési támogatási rendszerre van szükség, de hatékonyabb és igazságosabb bevetésre van szükség a nemzeti erőforrások esetében. Emellett a magánszektort is be kell vonnunk, ha szeretnénk a fejlesztési milleniumi célokat elérni. Másodszorban az Európai Uniónak vezető szerepet kell betöltenie post 2015 utáni menetrend megtárgyalásában. A vezető szerepét elkötelezettségek formájában ö, fogalmazhatja meg az Unió, és egy hivatalos menetrend felállításában. Ez teljes mértékben összeegyeztethető azzal a felhívással, melyet partnereinkhez kell intéznünk. Az üzenete ennek a közös teherviselésről kell, hogy szóljon harmadsorban. Egyetértünk abban is, hogy nagy fontosságot tulajdonítunk az addicionalitásnak. A pénzügyi kötelezettségvállalások, például az éghajlatváltozás elleni küzdelemben nem vihetnek el pénzeket azokból a kötelezettségvállalásokból, amelyeket például már a szegénység leküzdésére tettünk. Nagyon fontos emellett a nemzetközi adóügyi együttműködés is, valamint a hatékony adórendszerek megléte, hogy az adócsalás ellen harcolhassunk, és hogy a ö, tagállami erőforrásokat jobban tudjuk bevetni. Végül mindezt megfelelő módon kell átlátnunk, hogy hatékonyak legyünk, és hogy leküzdjük a korrupciót, hogy a pénz oda kerüljön, ahová kell, és hogy hozzájáruljon az sztg khez ezek azok a pontok, amelyel kapcsolatban elnök asszony azt hiszem állíthatom, hogy egyetértünk, és erre kellene építenünk. Egy sor kompromisszumos javaslatot fogok benyújtani. Nem feledve azt, hogy a kollégák milyen módosító indítványokat nyújtottak be. 20 vagy 24 ilyen módosító indítvány lesz. Most nem fogok ezekre mind-mind kitérni. Majd lesz később egy árnyék előadói találkozónk. De elmondhatom, hogy melyek azok a területek, amelyek esetében hajlandó vagyok a kompromisszumra. A szakpolitikák következetessége a fejlesztési folyamatok birtoklása, az innovatív finanszírozási források, a magánszektor szerepe a folyamatban, a nemzetközi adóügyi együttműködés, az addicionalitás elve, a statisztikák minősége és a deszagregált adatok. Ezek lehetővé fogják tenni azt, hogy megnézzük, hogy mennyire jól léptünk előre a milleniumi fejlesztési célok tekintetében. Ezekre a területekre, területekre korlátozódik a, korlátozódnak a kompromisszumos javaslataim. Viszont hangsúlyoznom kell, hogy egy olyan jelentésre van szükség, amely erőteljes politikai üzenetet fogalmaz meg. Azaz, próbáljuk ellenállni annak a kísértésnek, hogy egy túlzottan hosszú és bonyolult jelentésünk legyen. A kollégák türelmét kérem, és a rugalmasságát is a szöveggel kapcsolatban. Mert előfordulhat, hogy a szöveg, a végső szöveg nem fogja az összes módosításokat megfelelő módon tükrözni. A legfontosabb politikai szempont a következő. Van egy a végső, az Addis Abebára küldendő dokumentumnak megvan az első tervezete, és ez megadta kezdőlökést a konferenciára való felkészülésre is. A jelentésben a kulcspontok összhangban vannak azzal, amit mi teszünk itt az Európai Parlamentben. Beleértve a feladatleírást is, amiről az előbb már beszéltem. Ez nagyon fontos lesz a segítség nyújtás szempontjából és a 7%-os cél szempontjából is. Ez a zéro számú dokumentum a PPP-kről is beszél, a Nemzetközi Adóügyi Együttműködésről, valamint egy kormányközi testület felállításáról az ENSZ égisze alatt. Ezek a kérdések mind-mind olyan kérdésekhez kapcsolódnak, amelyekről mi is beszélünk a dokumentumunkban, de még akkor, ha ez így van, el kell ismernünk, hogy az a vita, amely a tanácsban körvonalazódik, nem igazán bátorító, sőt, azt mondanám, hogy a bátorító ellenkezője. Nagyon sok tagállamtól hallottam azt, hogy a 0,7%-os kompromisszummal nem értenek egyet. és a menetrendel sem értenek egyet. Néhányan vonakodnak azzal szemben, hogy támogassák azt az elvet, melynek alapján a nyerességet ott kell megadóztatni, ahol ez felmerül. Néhányan aggódnak a saját erőforrások miatt is. Hallottam azt is, hogy a tagállamok meg vannak győződve arról, hogy az Addis Abebában megszervezendő konferencia az egy lehetőség, de hogy a jövőben lesznek más lehetőségek arra, hogy előre vigyük ezt a témát. Tehát ez már jelzi, hogy a konferencián alacsonyabb ambiciós szint valósulhat meg. Én hiszem, hogy az Európai Unió erőteljes szerepet kell, hogy játszon ebben a folyamatban. Dinamikusan kell eljárnunk, hogy sikeresek legyünk, tehát proaktívnak kell lennünk. Az óvatos hozzáállás, a kompromisszumtól való félelem kock, ö, kockára teszi a sikert. Nem csak Addis Abebában, hanem az azutáni konferenciákban is, konferenciákon, mert lesz egy majd szeptemberben, és aztán lesz egy az év vége fele Párizsban. Tehát a politikai üzenet ugyanilyen fontos, elnök asszony. Ezért örülök annak, hogy szobeli kérdésekről is beszélni fogunk az elkövetkező hónapban. Beszélünk majd a fejlesztési támogatásról, és lesznek majd még üléseink. Április 15-én lesz egy árnyék jelentéstevői ülés délelőtt. Én hiszem azt, hogy ha együttműködünk, akkor egy olyan jelentést tudunk közradni, amely világos, erőtes és konstruktív álláspontot hordoz magában, amely segíti az Európai Uniót és azt, hogy ezeket a célokat elérjük. Köszönöm szépen! Először az árnyék jelentéstevőknek adok szót. Rübig úr az első. Ja, mich, mich äh, recht herzlich beim äh, Pedro Silva Pereira kollégámnak szeretnék szíves köszönetet mondani. Részletesen leírta nekünk ezt a dossziét. Gratulálok neki azért, mert ez az egyik legfontosabb olyan dosszié, amelyen meg kell küzdenünk a jövőben. Számunkra a lényeg az, hogy eszközök nélküli, források nélküli szegény emberek millióit támogassuk. Az oktatásba szeretnénk befektetni, valamint a szakképzésbe. Ezt szeretnénk biztosítani, hiszen olyan emberekről van szó, akiknél nem biztonságos az energiaellátás, de hiányoznak az alapellátások is, és kevés lehetőségük van arra, hogy helyzetük javuljon. A jogállami struktúrák között kell ezt megvalósítani, és újra és újra ügyelnünk kell arra is, hogy ezekben a társadalmakban a családi vállalkozások fontos előfeltételét jelentik a túlélésnek. Ezért a kis és közép méretű struktúrákra kellene építenünk. Főleg a nők, akik ezen a területen kiváló munkát végeznek, főleg az önálló vállalkozásokban, illetve a kis vállalatoknál, ők már előzetesen is munkát végeztek e tekintetben. Szükségünk van a nőkre, akik ezen a területen aktívak kell, hogy legyenek. Ezt kell előtérbe helyeznünk. A vállalat, áll, vállalat alapításokat, valamint a társulásokat, szövetkezeteket is támogatni kell azért, hogy olyan szolgáltatásokat lehessen nyújtani, amelyek jövedelmet biztosítanak. Az Európai Unióban van a Women Business Angels című program. Ez az egyik legfontosabb program. A nők tapasztalatot gyűjtöttek ennek során, pénzügyi kérdések megszervezésével, valamint különböző struktúrák létrehozásával, biztosításával váltak sikeressé. Ezt a programot kell támogatnunk, és emellett a Fiatal Vállalkozók Erasmus programját is meg kell néznünk azt, hogy náluk milyen problémák vannak, és ezt és hogy emellett mikrofinanszírozást is biztosítani kell, az már önmagáért beszél. Hogyan lehetne támogatást nyújtani nekik? Én a 0,7%-ot támogatom, persze lehet ez több is, a kérdés az, hogy melyik tagállam képes a GDP 0,7%-át a jelen nehéz gazdasági körülmények között biztosítani. A déli országokban nagy a fiatalok munkanélkülisége például. Így ennek egy nemzetközi erőfeszítésnek kell lennie. Az ENSZ-nek is az a célja, hogy a fejlett ipari országokkal érjük el ezt a célt, de ne csak érjük el, hanem lépjük is túl. Világos kell, hogy legyen az, hogy az ezekben az országokban megtermelt nyereséget ott kell megadóztatni, hiszen az adójövedelem rendkívül fontos egy ország számára. Tudjuk, hogy eurók milliárdjai adóparadicsomokba illetve offshore társaságokba, valamint nem átlátható cégekhez, szervezetekhez folyik be, ez célunkkal ellentétes. Éppen ezért működő rendszereket, az olyan működő rendszereket, mint például az adóhatóságokat, támogassuk, hogy technikai támogatást kell nekik nyújtani, hogy felvegyék a harcot az adócsalással szemben, hiszen sokszor ők tapasztalatlanok abban, hogy ezt hogyan kell megszervezni. Emellett magánadományozókat is találnunk kell. A Juncker tervvel, az Európai Beruházási tervvel, a közpénzekkel együtt így meg többszörözhetnénk a blendinget, nagyon sok kezdeményezés. Már most is létezik jelenleg, vannak különböző nemzetközi alapítványok, amelyek világosan meghatározzák a normát a számunkra. A mi szakbizottságunk feladata is a fejlesztési politika évében új normákat meghatározni. Meg kell néznünk, hogy hol javulhatunk, hogy milyen javításokat érhetünk el. Pedro Silva Pereira jól határozta meg a célt, és mi megpróbáljuk önt támogatni. Köszönöm. Lola Sánchez a következő a GUE részéről. Köszönöm szépen. Elnök asszony, először is Pereira úrnak szeretnék valamit mondani. Köszönöm szépen a munkát, az erőfeszítést. Ez egy jó tervezet, ez mindesetre jobb a bizottsági közleménynél. Nagyon ambiciózusan szeretnénk eljárni, főleg a következő témákban, ezeket fogom most megemlíteni. Tehát, ami a támogatást illeti, tudatában vagyunk annak, hogy az ODC-kre kellene összpontosítani, de de a középjövedelmű országokban is nehéz a helyzet, és nem szabad ezeket az országokat sem ö, elfelejteni, azért mert kevésbé láthatóak ilyen téren. Emellett a donorországokat, vagy a donorországok tevékenységét a fogadóországok tevékenységével kell összhangba hozni. Az átláthatóságot és az elszámoltathatóságot kell mind a két félnél erősíteni. Jobban összpontosítani kellene az oktatásra és az egészségügyre is. Láthattuk, hogy mennyire fontos ez, például az ebola kapcsán. A visszafizethető hitelek képzése, valamint a sokszorozó tényező is kihatással vannak arra, hogy a célkitűzéseinket milyen határidővel valósíthatnánk meg. Tehát nem csak egy mennyiségi, hanem minőségi tényező is van itt. Néhány tanulmány azt mutatja, hogy a támogatások egy része OECD országokhoz kerül vissza. Tehát visszakerül hozzánk. Ami az adó területén az igazságosságot illeti, ezzel az ensz kellene foglalkoznia, és nem az OECD-nek. Hiszen itt a donorok területéről van szó. Bár mindenkit be kellene vonni a vitába. Ami a szektort illeti, ezt a területet nagyon óvatosan kell megvizsgálnunk. Tudnunk kell azt is, hogy mi hozhatja meg a, meg a kívánt hatást hitele, az adósság tekintetében. Emberjogi megközelítésre van szükség. Az emberi jogok élveznek elsőbséget, minden más kérdéssel szemben. Mind a hitelző, mind a hitelfelvevő esetében. Az adósság átütemezéséről is beszélni kell. Ezt az ENSZ égisze alatt lehetne elvégezni. És az adósságok jogosultságát is szeretnénk a kompromisszumban látni. Köszönöm szépen. Nátúr az első, a következő. Köszönöm szépen. Én is benyújtottam néhány módosító indítványt a kárészel a, és a hetes ponttal kapcsolatban is. A hetes pontban nem egy egységes megoldásunk van. Ha a hatékony támogatást nézzük, akkor itt arra kell ügyelni, mondok egy konkrét példát, Nigéria egy nagyon gazdag ortás, ország, Gabon is, és Angola is egy rendkívül jomodó ország. Az egyenlítői Gineában Portugáliához, illetve Görögországhoz hasonló jövedelmi szín. Viszont ezekben az országokban nagyon nagy a korrupció. A korrupció és a fejlesztés nem összeegyeztethető egymással. Bármiféle támogatás, amelyet egy korrupt országnak adunk, az a helyi korrupciót fogja táplálni. Éppen ezért rendkívül fontos az, hogy az általunk végzett munka során, egyébként fantasztikus ez a jelentés, de nagyon fontos az, hogy világosá tegyük, hogy össze kell kötni a fejlesztési segély kérdését a korrupció elleni harc kérdésével a fogadóországban. A második megjegyzésem, egyébként ezzel kapcsolatban egy módosító javaslatunk is lesz. Itt nem csak az infrastruktúra kiépítéséről van szó, hanem arról, hogy ez ö, hogyan valósítható meg, vagy hogy ö, mennyire lesz tartható hosszú távon. Ha valaki Afrikába utazott, az látta Afrikát. Valószínűleg látott infrastruktúra romokat, romokat, egykori kórházak vagy iskolák romjait, lehet, hogy ezek közül néhányat az Európai Unió finanszírozott. Tehát teljesen uras, üres épületek, épület romok. Lehet, hogy csak félig építették fel, vagy egyáltalán nem. És ez azért van így, mert a fogadó ország nem vállalt kötelezettséget, holott kellett volna, neki kellett volna mondjuk az építő személyzetet biztosítani. És ezt egy szóval jellemezhetjük, sajnos a korrupció szóval ügyelni kell arra, hogy milyen projekteket finanszírozunk. Ügyelni kell az építési projektekre. Lehet, hogy a korrupciót táplálja ez. Kormányokkal kapcsolatban álló személyek nyúlják le a pénzt. Tehát nem csak arról van szó, hogy mindennek működnie kell majd, az embereknek azt is el kell magyarázni, hogy miért nem működik valami, és ha nem működik, akkor elzárjuk a pénzcsapot, mert ha nem, akkor a helyi oligarchákat fogjuk még gazdagabbá tenni, támogatás és fejlesztés címszó alatt, és ez az, Ha egy csak ilyen üres épületeket látunk, akkor megkérdezik majd tőlünk, hogy mire adtuk ki a pénzt. Egyébként a jelentéstevőnek köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök asszony. És köszönöm a jelentést is Ferére úrnak. Örülünk annak, hogy ez a 0,7%-os GDP arányos cél megfogalmazódik benne, amikor Öbig úr azt kérdezi, hogy mely országok képesek erre. Nos, Németországban 800 millió eurót jelent ez a 0,4 százalék, és már 30-40 évvel ezelőtt megvolt ez a törekvés, és még mindig nem sikerült ezt a pénzösszeget megteremteni. Tehát vannak még fejlett országok, ahol a gazdasági erő ugye meg lenne ehhez, de mégsem értük el ezt a célt. És egyetértek azzal a javaslattal, hogy legyen olyan nemzetközi instancia szervezet, amely a ENSZ ellenőrzése mellett ellenőrzi ennek a végrehajtását, mert az adókat be kell fizetni minden nyereséges tevékenység után, és nem szabad, hogy az adórendszer támogassa, eltűrje az ilyenfajta adó elkerülést vagy csalást. Ha már adókról beszélünk, adóügyi együttműködésről, akkor a véleményben szerintem, a vélemény kapcsán sok módosítót össze lehetne vonni kompromisszummal, Nekem is lenne ehhez javaslatom. Például ahhoz, hogy fair globális adó világ alakuljon ki, ahhoz az EU-nak az lehetne a szerepe, hogy az EU-n belül legalább megszüntessük az adóparadicsomokat. Ezeket nem csak eltűrjük még mindig, amelyek, hanem szinte létre is hozzuk, hozzuk őket. Magánszemélyek, de főleg multis cégek nagyon is élnek ezzel a lehetőséggel. Szinte az európai országok is versengenek azért, hogy kinek alacsonyabb az adókulcsa, hogy jöjjön hozzájuk a gyakran nem is legális pénz. Az európai országoknak egyenként van elég sokféle adóügyi megállapodása a harmadik világbeli fejlődő országokkal, de jó lenne ezeket újra átgondolni, mert nem minden esetben támogatják ezek a helyi adórendszerek fejlődését. Amit ki kellene még emelni, hogy a fejlődő országokban sok pénz elfolyik azért, mert illegálisak a likviditási csatornák, az illegális pénzügyi áramlatok által elnyelt pénzek állítólag a kétszeresét teszik ki annak, mint amit legálisan fejlesztési célra el is költenek. Tehát kétszer annyi pénz ö, vész el illegális tevékenységek átutalások révén, mint amennyit ezek az országok érdemben fel tudnak használni fejlesztési célokra. Ezt szerintem bele kéne jön a jelentésbe. Végül pedig a magánágazatról annyit mondanék, hogy Rübig úr ennek nagy jelentőséget, potenciál tulajdonít, én, tulajdonít. én kockázatot is látok ebben, mert eh, hogyan lehet a közérdeket eh, eh, elvárni, a közérdek képviseletét elvárni magáncégektől anélkül, hogy a szociális felelősségvállalásra vonatkozóan ne csak önkéntes, hanem kötelező szabályok vonatkozzanak. Tehát szerintem ezeknek a kötelező igényű létrehozását is meg kéne említenie a jelentésnek. Köszönjük! Mielőtt visszaadom az előadónak a szót, azt, hogy Ekomó urat fogjuk meghallgatni a DEFCO képviseletében. Köszönöm elnök asszony a szót. Meg szeretném köszönni önnek és az előadónak a kiváló szöveget, amelynek egyébként a tartalmi mondani valója nagyon közel áll ahhoz, amit a bizottság is vall. Hogy az előadó maga is rámutatott, ez a mai eszmecsere nagyon időszerű. Miért? Mert New Yorkban néhány hét múlva kezdődik annak a úgynevezett nullás tervezetnek a, a megvitatása, amelyről ma már szó volt, és azért is, mert elkezdődött az eszmecsere az EU-n belül is a bizottsági február 5-i közleményről, amelynek az lenne a célja, hogy a májusi tanácsi következtetésekbe is bekerüljenek ezek a kérdések. Szeretném aláhúzni annak a jelentőségét, mások is mondtak már, hogy átfogó megközelítésre van szükség. Három nagy esemény lesz idén, júliusban az említett, aztán a szeptemberi csúcs, ugye a 2015 utáni időszakról, és a klímaváltozási konferencia Párizsban az év vége felé. Ezek összefüggenek egymással, és az Addis sikere júliusban nyilván hatni fog a másik két konferencia lehetséges sikerére. Tehát holisztikusan kell nézni ezeket a kérdéseket, a 2015 utáni időterv valamennyi eseményét, ideértve a klíma ügyeket is. Tehát ha átfogóan tekintjük ezeket a kérdéseket, akkor is azonban látnunk kell, hogy nincsen panacea mindent megoldó varázsszer ezekre a problémákra. Ugye a domestikus helyi erőforrások mobilizálása, az adórendszerek közelítése, a támogatás hatékonyság, és aztán itt van a 0,7 os cél, amelyről az EU-n belül politikai szinten már megkezdődött a vita, és amelynek az a célja, hogy májusra valamilyen megállapodás nyílbe legyen. Számunkra világos, az Európai Bizottság számára ugyanis, hogy a 0,7 százalékos célkitűzés nagyon fontos, erős jelzés lesz, az Addis, Addis konferencia sikerét is befolyásolhatja ez, és alá szeretném húzni azt is, hogy a jó hatékony monitoring és review mechanizmus nélkül, fel, vizsgálati mechanizmus nélkül, ezek a bonyolult, ambiciózus célek, célok és megvalósulásuk nem lesz követhető. Köszönöm szépen. Visszaadom a szót akkor most az előadónak. Köszönöm, elnök asszony. Néhány rövid megjegyzésem lenne csupán a végszó jogám. Köszönöm a kollégáknak a kedves bókokat, amelyeket a jelentésem elmondtak. Köszönöm a hozzájárulásaikat is, és örülök annak, hogy a felszólások többsége támogatja az én felfogásomat is, tehát úgy néz ki, hogy megvan a közös nevező. Vannak vitatottabb kérdések is, és olyanok is, amelyek egyszerűen túl bonyolultak, mint például ez a 0,7%-os cél, bár ebben is egyetértünk. A nemzetközi adóügyi együttműködés kérdése is nagyon bonyolult, illetve az adóigazságosság kérdése. A jó irányítás, kormányzás kérdése, a szociális jogok érvényesítése, a női jogok érvényesítése, az oktatáshoz való hozzáférés. Ezek olyan területek, ahol valamilyen hatást elérhetünk, de csak akkor, hogyha egyértelmű az EP álláspontja, és nagyon nagy támogatottságú. Másfelől pedig kreativitásra is szükség van, hogy olyan szöveget bocsássunk ki a kezünkből, amelyek amelyet aztán tényleg mindenki vagy a többség támogat. A magánszektor hozzájárulása jó dolog, jó ötlet, de fontos, hogy a fenntartható fejlődési célokat ezek a magánhozzájárulások mind szem előtt tartsák és elismerjék. Multilaterális adó átstruktúrálási programra is szükség lenne. de ez is nyilván csak széleskörű konszenzus esetén megvalósítható. Nátúr beszélt a hatékonyságról, a korrupció elleni küzdelem hatékonyságának szükségességéről. Ez benne van a szövegben. Megpróbálom úgy megfogalmazni, átfogalmazni, hogy még többen a sajátjuknak érezzék a bekezdést és köszönöm, hogy elismerték azt, hogy ennek a jelentésnek hozzáadott értéke van az egész politikai folyamatban. És remélem, hogy felgyorsítja majd ezekről a kérdésekről a vitát az egész Európai Unió szintjén. És végül valamilyen hasznos döntés jön ki ebből. Nem elég az, hogy az EP most vállalja a saját szerepét a döntéshozásban, hanem jó lenne, hogyha az egész EU elkötelezett lenne ezen célok mellett. Köszönöm szépen! Április 20-án szavazunk erről a dossziéról, az előadó pedig most elkezdi gyártani a kompromisszumokat, és szállítja majd a világos szavazólistát, amelynek révén világos politikai üzenetet küldhetünk ki a világba. Köszönöm, hogy eddig is ezen munkálkodott. Most akkor rátérünk a 9-es napirendi pontra, és kérem Susan Malon asszonyt, aki a DG Echo ö, osztályvezetője. Azt az osztályt vezeti, amely többek között Vanuatúval is foglalkozik. Ott egy hatalmas ciklon pusztított nemrégiben, és a sziget csoport lakosságát nagyon súlyosan érintette ez, a lakosság fele, felét érintette a ciklon. Napi szinten követjük az eseményeket, és szeretnénk öntől most hallani, hogy mi történt, hol tartunk, eddig az EU mit tett, milyen irányba fejlődik a helyzet. Jól ejtettem a nevét? Malan asszony, igen, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm a Deve Bizottságnak is, hogy meghívta a bizottságot, hogy beszámolhassunk arról, hogy hogyan reagáltunk a PAM sziklonra. Ahogy elnök asszony is elmondta, március 13-án, tehát alig néhány hete, egy trópusi ciklon sújtotta Vanuatu és a környező szigetcsoportot. Ez az egyik ö, történelmileg valaha mért legerősebb ciklon volt, amely az ötös kategóriájú ciklon volt, amely 250 km per órás szelet jelent. Lagos Vanuatu fővárosa volt a fő sújtott térség, de még ki kell, hogy javítsam elnök az, hogy nem csak a lakosság felét, a lakosság kétharmadát közvetlenül érintette ez a ciklon. Ez konkrétan 160 ezer embert jelent, vagyis a lakosság kétharmadát. Ez nagyon nagy csapás ott helyben. A ciklon által okozott pusztítás óriási, az infrastruktúrák többsége sérült, a, a házak is nyilván, nagyon sok egészségügyi szolgáltatás, a vízellátás, elektromos áramellátás leállt. A telekommunikációs szolgáltatások is megszenvedték ezt. A halászat is, ez nagyon súlyos ebben a térségben, hiszen ez a lakosság fő bevételi forrása. És ennek közép és hosszú távú kihatása is van. Ugyanakkor rá szeretnék mutatni, hogy a PAM-ciklon nem csak óriási pusztítás végzett Vanuatuban, hanem a környék szigetein is, Tuvalun, Garibatin és a Salaman szigeteken is, ahol kevésbé a szel, szelek, mint inkább a, a, a, a cunami okozott kárt, és ott is a számos szolgáltatás leállását, illetve az iható ivóvíz ellátás összeomlását. Az EU néhány órával a ciklon pusztítása után már jelezte segítő szándékát, és 1 millió euró azonnali támogatást utalt át, és két humanitárius szakértői csoportot állított föl, akik a kormányokkal közösen elkezdték fölmérni a károkat, illetve hát a segélyszervezetekkel közösen is. Ezzel párhuzamosan elkezdődött azon a koordináció az ECO-nál, a DEFCO-nál, mind, mind itt Brüsszelben közöttünk, mind helyben is, mert a, a ciklon hatásainak a nagyságrendjét tekintve itt nem csak azonnali szükségletek merültek föl, hanem egyből elkez, el kellett, hogy kezdjük a, a hosszabb távú ellenállás és sérülékenység csökkentés munkáját. A nagyon súlyos hatások ellenére és az óriási pusztítás ellenére a humanitárius válság elkerülhető volt, illetve nem volt és lett akkora, mint más hasonló méretű ciklonnak esetén. Ez részben annak tudható be, hogy kevesen laknak a szigeteken összességében, más rész pedig annak, hogy hogy a katasztrófa védelmi intézkedések azonnal elkezdődtek a válság bekövetkeztekor. Tehát a pan-ciklon most pozitív példa arra, hogy a katasztrófavédelmi felkészültség van, ahol működik, nálunk működött, és Így szerencsére a hatásai nem lettek akkorák, mint amitől tartottunk. A katasztrófa megelőzés és csökkentés mitigáció kérdése is előtérbe került, amikor egyeztettünk a világ egyéb szereplőivel is a humanitárius csúcson. A csendes óceáni térségben a Digi Echo már régóta beruház, 2009 óta küldünk oda pénzeket a, a védelmi felkészültségi szint növelése érdekében, hiszen ezt a térséget sokféle katasztrófa fenyegeti folyamatosan. 2009-ben 8,8 millió eurót nyújtottunk támogatásként, és jó volt látni, hogy ezt ott okosan fektették be, kiépítettek számos kapacitást. Mert ezek a rendszerek most ugye meg, de próbára tevődtek, és a regionális katasztrófavédelem hatékonyan lépett föl ezen kapacitások birtokában a ciklon után, és segítette a a hatások csökkentését, illetve az áldozatok számának csökkentését. Március 24-én az ENSZ 29,9 millió dollár összegyűjtésére tett kérést a donoroktól egy korábbi 18 millió dollár <clears throat> után. A humanitárius segítségnyújtás előtt álló kihívások kétfélék, az egyik a koordináció, a másik a logisztika. A koordináció tekintetében ugye sok segédszervezet van jelen most Vanuatun, és sok tárgybeli segítséget, tehát élelmiszerosztás, ivóvízosztás végeznek ezek a szervezetek együttműködve. A másik nagy kihívás a logisztikai kihívás. Vanuatu ugye tulajdonképpen 82 kis szigetből áll, és sok szigeten nincs is repülőgép leszálló pálya, sőt, még rendes kikötő sem, ez óriási logisztikai kihívás. Ezért a humanitárius válaszadás elsősorban ugye a legkiemeltebb sürgősségekre koncentrált, amelyeket mások nem tekintettek prioritásnak. Támogattuk a sürgősségi telekommunikációs hálózat kiépítését, támogattuk az ivóvíz ellátás helyreállítását, és támogattuk, támogattunk olyan technológiákat, amelyek révén ö, nagy mennyiségben lehetett gyorsan felépíteni ideiglenes lakhatási egységeket. Ezek szinte ingyen vannak, gyorsan összeállíthatók, és így az érintettek nagy többségét el lehetett helyezni azonnal ideiglenes szállásokon. Annak a tudatában, hogy ez a probléma nem csak Vanuatúra korlátozódik, ezért a Vörös Keresztel is együttműködtünk, és a nemzetközi donor közösséggel, hogy Kiribatú és a Salama szigeteken is megfelelő lépések történjenek. Folytatjuk a katasztrófa megelőzési programunkat egyébként a csendes óceáni térségben, és a mitigációs tevékenységet. Három projektet támogatunk folyamatosan, amelyek ezt a fajta felkészültséget segítik. A legnagyobb projekt ezek közül a Vanuatui, ahol a korábbi katasztrófavédelmi tevékenységek tanulságait levonva tovább kívánjuk erősíteni a készültségi logisztikát, helyi, regionális és nemzeti szinten, és a lakosság tudatfejlesztését is, tehát hogy mit kell tenni katasztrófa esetén. Ezt az információs tevékenységet most érdemes folytatni, hiszen most erre mindenki fogékony. Két másik katasztrófavédelmi projektet is folytattunk Vanuatun és a csendes óceáni szigeteken. Fiji és Vanuatu a célkedvezményezetje az egyik projektnek. Itt olyan technikákat próbálunk meghonosítani, amelyek a mezőgazdaságot katasztrófákkal ellenállóbbá teszi. A másik, hát most már harmadik projekt, amiről beszélnem kell, az pedig a oktatásban a katasztrófa védelmi ismeretek integrációja. Ezt a projektet Fiji, a Fiji szigeteken, a Salamon szigeteken és Vanuatu-n folytatjuk. Miután az elsődleges humanitárius problémákat sikerült kezelni, most a katasztrófa védelmi készségű szint további fejlesztésén dolgozunk a fejlesztési szervezetekkel, ehhez próbálunk további pénzeket felhajtani, illetve hát nyilván a rekonstrukció is nagy pénzbe kerül majd a helyreállítás. Ha elnök asszony megengedi, akkor megkérném Defkóbeli kollégámat, hogy a fejlesztési, hosszabb távú fejlesztési célokat fejtsek ki Yes, I think we have this to... Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy Juncker úr van itt a Defkó főigazgatóságtól, hogy a jövőbeli tervekről szóljon, utána pedig Erika guerrero fogom visszaadni a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönjük ezt a lehetőséget. Sokkal rövidebb leszek, a mi munkánk az még folyamatban van de azt mindenképpen szeretném elmondani, hogy legalább sikerült a humanitárius segítségnyújtás utáni szakaszt elindítani. Ugye nem arról van szó, hogy addig kell várni, amíg a humanitárius segítségnyújtás befejeződik, hanem a rehabilitációt a fejlődéssel, fejlesztéssel kell összekapcsolni. Szerintem ez nagyon hasznos volt. Azonnal jelen voltunk a helyszínen. Ugye tudják, hogy nincs delegációnk Vanuatuban, hanem Honyárában a Salamon szigeteken van ö, delegációnk, amely ö, felelős Vanuatuért, és pont az egyik ö, kolléga a helyszínen tartózkodott Vanuatuban, amikor a ciklon ö, odaért, az első 8-9 napban ott is volt, és ezért ö, nagyon aktívan tudtunk cselekedni. Az ECHO eh, bankokból átküldött két kollégát, akik két napon belül odaértek, tehát rögtön az elejétől fogva a helyszínen voltunk, és nagyon szorosan együtt tudtunk működni, tehát az ECHO és a DEFCO együtt tudott működni. Azóta is a helyszínen vagyunk, és továbbra is így lesz ez április végéig legalábbis. Miért? Azért, mert nagyon fontos azt tudni, hogy a humanitárió segítségnyújtás után, ahogy a kollégám is mondta, elkezdjük a kormányt támogató cselekvéseket előkészíteni, hogy az élet visszahasson a szokásos kerékvágásba, vagy annál is jobba. Először tehát a kormányhoz fordultunk, és kollégám utalt erre, annak érdekében, hogy minden lépés koordinálva legyen. A nemzetközi közösség rengeteg jó szándékról tesz tanúbizonyságot egy ilyen katasztrófa esetén, de szükség van egy kis fegyelemre a nemzetközi közösségben, hogy így fogalmazzak, így lehet a leghatékonyabban felhasználni a rendelkezésre álló támogatást. Nem mindig könnyű ezt megszervezni. Van tehát még egy kis időnk, hogy a humanitárius szakasz utáni segítségnyújtást megoldjuk. Hát nyilván a humanitárius segélyek azok folyamatosan jönnek, és ezt nehezebb koordinálni, de jó híreim is vannak a Világbank és az ENSZ részvételével, partnereink részkét részvételével a katasztrófa utáni igényfelmérési eszköztárat gyorsan tudjuk mozgosítani. Itt nemzetközi jó gyakorlatok vannak, amelyek már megvalósultak több országban, és jól beváltak. Ezt javasoltuk tehát a kormánynak, ezt kérdeztük, hogy van-e szükségük támogatásra ahhoz, hogy ezt a katasztrófa utáni igényfelmérést elvégezzék felhasználhatják ehhez ezt az eszköztárat. Tulajdonképpen pont ma kaptunk hivatalos levelet a kormánytól, és azt válaszolták, hogy igen, szeretnék ezt az eszköztárat alkalmazni. Az EU tehát az ensz és a Világbankkal együtt fogja koordinálni ezt az igényfelmérést. Valószínűleg április végéig tart majd mindez, nem kevésbé azért, mert ennyire bonyolult itt ugye a földrajzi helyzet. Tíz nagyobb szigetet érintett a katasztrófa, tehát az igények felmérése az hosszabb időt vesz igénybe. Több klaszter is van, és mondom, részt veszünk ebben tehát, és abban is megállapodtak, hogy az Európai Unió abban a klaszterben vesz részt, amely a mezőgazdaság, a vidékfejlesztés és halászattal foglalkozik. Miért érint minket ez a leginkább? Azért, mert az egyetlen új ágazat, a, amely a 11 fejlesztési ciklusra itt kiemelődött, az pont ez az EDF-ben, és ezért együttműködünk a kormányjal, hogy a mezőgazdaság és vidékfejlesztés terén az igényeket felmérjék, és hogy a nemzeti indikatív programokban a az erőforrások azok pont ezeknek a kihívásoknak a megoldására, megoldásában tudják segíteni a kormányokat, tehát hogy a földművelők újra tudjanak tevékenykedni a katasztrófa után. A harmadik dolog, amit még mindig teszünk, az az, hogy a beavatkozások portfólióját vizsgáljuk, és Vanuatuban most kiváló lehetőségünk adódott, mert itt költségvetés támogatási művelet is zajlik. A ciklon előtt pár héttel, odaérkezte előtt pár héttel folyósítottuk az első részletét a 3,1 millió eurós összegnek, a költségvetés támogató program keretein belül. Ez egy véletlen, de azt hiszem, hogy nem lehetett volna ennél időszerűbb véletlen, mert a kormánynak rendkívül nagy szüksége van a pénzügyi erőforrásokra, hogy most a katasztrófa utó hatásaival meg tudjon birkózni és most vizsgáljuk annak a lehetőségét, hogy meg lehetne -e emelni a 11. EDF tartalékból ennek a költségvetés támogatásnak a, e, az összegét. Az újjáépítés különösképpen az, hogy a támogatást a rehabilitációhoz és fejlesztéshez kapcsoljuk, mozgósítja majd a kormány, igénybe veszi majd a kormány forrásait és az azt jelenti, hogy nagyon-nagyon ki kell centíznie szinte a kormánynak a pénzügyi erőforrásait, hogy ezeket a dolgokat ki tudja fizetni. Ezért szeretnék a költségvetés támogatás összegét növelni, és biztosítani, hogy az intézményeket, erőforrásokat 2015-ben és 2016-ban jobban lehessen mozgósítani itt. Ezt is megvizsgáljuk tehát a katasztrófa utáni igényfelmérésben. Itt tudjuk dokumentálni az eseményeket, és tájékozó döntést tudunk majd hozni a jövőben. A regionális programokra is utaltak. Itt is megnézzük majd, hogy hogyan lehet mozgosítani az erőforrásokat, és hogyan tudjuk segíteni az országot, hogy eh, javítson a helyzetén és talpra álljon. Ezek voltak a legfontosabb dolgok, amelyeket el akartam mondani. Köszönöm szépen. Visszaadom a szót Gerero Szalomnak, aki a katasztrófa, globális katasztrófa csökkenési konferencián vett részt először, és köszönöm szépen elnök asszony, az ECHO és a DEFCO kollégáknak köszönöm szépen ezt az átfogó tájékoztatást a Vanuatu helyzetről. És köszönöm, hogy beszámoltak a nemzetközi reakciókról, a szigetek állapotáról, az Európai Unió reakciójáról. Valahogy azt mondta, hogy ez volt eh, a legmagasabb fokozatú ciklon, amelyet eddig regisztráltak, tehát ez egy eh, rekord ebben a térségben. Ez is azt mutatja, hogy olyan földrajzi és olyan, olyan geológiai, olyan éghajlati korba érkeztünk, ahol fel kell ébrednünk, és tisztában kell lennünk azzal, hogy az elkövetkezendő években több természeti katasztrófával fogjuk szembe találni magunkkal, magunkat. A második megjegyezni való a következő. megfelelő információkat kaptunk a katasztrófák utáni helyreállításról, a újjáépítés és egyéb tevékenységekről. azért van ez így, mert egy kicsit már jobban tudunk, jobban tudjuk kezelni a katasztrófákat. A megelőző lépések hatása is pozitív volt. Nagyon nagy volt ennek a ciklonnak a pusztítása, és voltak halálos áldozatok is, de ettől függetlenül el kell mondani, hogy ha nem ö, lettek volna megelőző lépések, akkor sokkal nagyobb lett volna a kár okozás, és valószínűleg több lett volna a halálos áldozatok száma is. Én örülök annak, hogy az Európai Unió ilyen gyorsan reagált. Én Sánkhájban voltam egyébként akkor a nemzetközi konferencián, amely a kockázatok csökkentésével foglalkozott. És ö, tapasztaltuk, hogy milyen gyorsan ö, jött ez a reakció. Georgieva biztos asszony, illetve Stylianidis biztos nagyon-nagyon gyorsan reagált. Ők egyébként mind, mindannyian a konferencián vettek részt. Sikerült a kommunikációt helyreállítani a szigetek között, a vízellátást újra beindítani, tehát azért volt már pozitív hatása a munkának. De ahogy a DEFCO és az ECO képviselői is elmondták, a koordinációval adódtak gondok. Ilyen katasztrófák esetén mindig előfordulnak nehézségek a koordinációban, és ezeket akkor ott az adott helyzetben kell megoldani. Milyen tanulságot vonhatunk le, le tehát a történtekből? Az biztos, hogy mindig garantálnunk kell, hogy az éppen aktuális katasztrófára reagáljunk, hogy a károsodott területeket, károsodott területeken az újjáépítés megtörténjen. Említettek egy intézkedést, ami az, hogy az lenne, hogy a regionális programok áttekintésével esetleg még további forrásokat felszabadítani, illetve költségvetési támogatást biztosítani a vanuatúi kormánynak. Mindezt annak érdekében, hogy a kormány a válságkezelő intézkedéseket végigvihesse 2015-ben és 2016-ban. Ha megnézzük a rendelkezésünkre álló adatokat, 75 ezer fő van még kiszolgáltatva, nincs hozzáférésük élelemhez, vízhez, szálláshelyhez, a gyermekek nem tudnak iskolába járni, jelenleg még mindig vannak kommunikációs problémák, különösképpen a távolabbi szigeteket érinti ez utóbbi nehézség. A Vörös Kereszt információi szerint továbbra is támogatásra van szükség a térségben egészen júniusig szükséges a jelenlét, és az építésre kell összpontosítani a rehabilitációra, rehabilitációra a ciklon által okozott kár megszüntetésére, károk megszüntetésére. A, az elért megállapodás szerint négy vonalon indulna a cselekvés. Hát most ezt mindjárt a gyakorlatba át is lehet ültetni. A katasztrofa kockázatairól való tájékozódás, a felmérés az már tulajdonképpen zajlik a preventív intézkedéseket ugye már elkezdtük megtenni, ez volt az egyik. A második a kormányzás megerősítése, hogy a helyi kormányok jobban tudjanak jobban tudják kezelni a katasztrófát. Egy berlinnél kisebb város polgármestere tanúbizonyságot tett arról, hogy megvan a politikai képessége arra, hogy vezetni tudja az ilyen munkálatokat, de valóban szükség van arra, hogy a helyiek reagálni tudjanak és koordinálni tudják a tevékenységeket. Tehát fontos ez a cselekvés, egészen a helyi szintekig el kell jutni. A fenntarthatóság, az ellenálló képesség erősítése is fontos szempont. Igyekezni kell garantálni azt, hogy miután a katasztrófa első hatásait igyekeztünk enyhíteni, az újjáépítésen legyen a hangsúly. Szintén említették még ezen a, említése került ezen a konferencián, de még nem sikerült megállapodást elérni a témában. Remélem, hogy majd vissza tudunk térni erre máskor. Ez az, hogy mindenképpen kapcsolatot kell teremteni a humanitárius segítségnyújtás és a fejlesztés között. Ne tekintsünk erre a két cselekvésre úgy, mint két különböző tényező. A finanszírozásnál is kapcsoljuk össze ezeket. A konferencián nem történt ez meg, de azért megszületett az a felhívás, hogy a finanszírozás esetén, ha humanitárius segítségnyújtást finanszírozunk, akkor ez szerepeljen a térség általános finanszírozásai igényei között. Ezt a témát Addis Abebában is a napi rendre kell még venni. Az ECHO-nak és a DEFCO-nak is szeretnék köszönetet mondani. Megköszönöm a DEFCO megelőző munkáját és tevékenységét, tehát hogy igyekeztek felkészülni az ilyen katasztrófákra, és a gyors reagálást is köszönöm szépen. Hát a főigazgató itt vár, hogy a következő napi rendi ponthoz hozzászóljon, emlékeztetnék mindenkit, úgyhogy mindenki nagyon röviden szóljon hozzá. Mária. Nagyon röviden, hiszen nagyon sok mindent elmondtak már. Ami szembeötlő volt a számomra, az, hogy a koordinálás volt egy probléma. Lehet, hogy ezt kell átgondolni. Hogyan lehetne jobban koordinálni? Meg kell nézni, hogy hol, milyen gondokkal küzdünk. Amikor válság van, akkor sokszor a koordináció probléma. Említette még a katasztrófa védelmet is. Hát a katasztrófa védelem egy nagy feladat a jövőre nézve, főleg ezekben a régiókban. Az éghajlatváltozás következtében egyre több katasztrófával számolnunk kell. Ezért jónak tartom azt, hogy az újjáépítést összeköt segítjük a katasztrófa védelemmel. Említette, hogy nincs fedél az emberek feje fölött, ezért ügyelni kell az építkezésre is, hogy a házak ne kártyavárként omoljanak össze a legközelebbi alkalommal. Ennyiben is hagyom. Köszönöm. Zeri úr. Gerero kollégával én is részt vettem ebben a munkában, ő ismertette az előbb a konferencia eredményét. Számomra a rendkívüli és a tragikus az volt, hogy pont ezen a napokon e, sújtott le a katasztrófa Vanuatóra. A fejlesztési évben beszélünk erről a témáról. A konferencián elhangzottakat vonjuk be a vitába. Nem csak pénzügyi kérdéseket kell itt tisztázni, hanem ott van az éghajlati csúcs Párizsban, Hát a katasztrofa védelmet be kell vonni jobban a fejlesztési stratégiákban. Szendályban ezzel kapcsolatban az alapot már megteremtették. A konferencián a helyi és a regionális szint, de a civil társadalom képviselői is a fejlődő országok és országok tekintetében arról panaszkodtak, hogy a kormányaik a katasztrófa, kormányaikra nem hagyatkozhatnak katasztrófa védelem témájában. Tehát szélesebb körű megközelítésre van szükség. A civil társadalmi együttműködést be kell vonni a munkába, és a helyi és az önkormányzati szintet is mm, hozzuk olyan helyzetbe, hogy foglalkozzanak katasztrófavédelemmel, illetve hogy felszámolják a károkat. A koordinációt is érinti ez ami konkrétan Vanuatu kérdését illeti, az elmúlt évben, az elmúlt időben olyan jelentéseket olvastam, amelyek azt mondják, egyébként a külügyi szolgálat és a bizottság G kolléga is elmondta, hogy a gond a víz. Az emberek a víz miatt szenvednek, mert az ivóvíz ellátás a tengervíz, a beömlő tengervíz tette tönkre. És rövid távon nem tudnak túlélni a katasztrófa sújtotta területeken az emberek, ezért a fővárosba költöznek. A mezőgazdasági termelő területeket is érinti ez újra kell rendezni a területeket, és ez nagyon költséges. Láttuk, hogy Japánban a cunami következményeit hogy számolták fel az ilyen területeken. Vanuatu is rendbe kell tenni a területeket, hogy újra mezőgazdasági szempontból is tevékenységet lehet ezeken folytatni. A külügyi szolgálattól és a bizottságtól azt hallottuk, hogy gyorsan reagáltunk pénzzel és illetve helyszínen személyzettel. Azt kérdezem, hogy van a kormánya tényleg képes, az egy dolog, hogy van pénz. A kérdés az, hogy tényleg tudtak-e segíteni az embereken. A jelentések alapján én nem úgy gondolom sajnos. Az azonnali segély tekintetében és a károk felszámolásában is vannak nehézségek. Ügyelnük kell arra, hogy nehogy az forduljon elő, mint Haitin, csak nagyobb mértékben, tehát az, hogy a pénz elfolyik, de az országban közben a katasztrofa után nem változik semmi, és akkor fel kell tennünk magunknak azt a kérdést, hogy hol maradt a pénz. Egy perc. Utána le kell zárnunk ezt a témát. Köszönöm szépen. A három, el, a három megjegyzéssel kapcsolatban azt mondom, hogy teljes mértékben egyetértek önökkel. Mint ahogy önök is elmondták, nem rozsás a jövő, főleg akkor, ha az éghajlatváltozás hatásait látjuk. Igen, fel kell készülnünk a további természeti katasztrófákra. Ezért kell befektetnünk a katasztrófavédelembe. Meg kell értenünk azt, hogy a katasztrófavédelem mindannyiunk ügye. Ön is említette, nem csak a kormány feladata ez. Mindenek előtt a helyi és a regionális szint feladata. Ott kell kiépíteni ugyanis a katasztrófavédelmi kapacitásokat. Kiviláglott mind a szendai konferencia következtében, mind pedig a világhumanitárius csúcsértekezletre való előkészületek során is, hogy a helyi kapacitást kell erősíteni, és másokat is be kell vonni, például a magánszektort. Nagyon-nagyon fontos az, hogy közös munkát végezünk ezen a területen. Humanitárius szempontból is, igen, de fejlesztési támogatási szempontból is, hiszen itt a nagyobb intézkedésekről is szó van. Ami a vanatói kormánya kapcsolatos kérdést illeti, hát én most nem vonnék feltétlenül párhuzamot Vanuatu és Haiti között, és az a kérdés, hogy melyik kormány mennyire működik együtt, nem hasonlíthatjuk össze a két katasztrófa mértékét, jellegét. Az azonban sajnos világos, hogy a koordináció újra és újra gond. Főleg egy olyan országban, mint Vanuatu, ahol ahová még nem került nagyobb humanitárius segély. És annak alapján, hogy az ENSZ hogyan folyosít, tehát egy olyan országban, ahol erre vonatkozóan nincs hagyomány, nyilván nehézségek merülnek fel. Az ENSZ humanitárius hivatala az OCSA Vanuatu kormányával akar erőteljesen együttműködni, azért, hogy a koordináció erőteljesebb váljon. Köszönöm szépen, elnézést kérek, hogy sietettem, csak már túléptük a meghatározott időkeretet. Köszönöm, hogy tájékoztatott bennünket. Oda kell figyelnünk a helyzetre, és Enrikét meg kell kérnünk arra, hogy néhány hét múlva jöjjön ide-vissza, és az, beszéljen még az intervenció, illetve a hosszú távú helyzet közötti összefüggésről. Köszönöm szépen! És akkor nagyon gyorsan az utolsó napi rendi pontunkra térünk, és megvárjuk, hogy a főigazgató bejöjjön. Okay, colleagues, now... Kedves kollégák, akkor most az utolsó napi rendi pontunkhoz érkeztünk. Főigazgatótól elnézést kérek azért, hogy megvárakoztattam. A szakbizottságunknak nagyon sok napi rendi pontja volt, az eboláról vitatkoztunk az előbb. Tudom, hogy az önfőigazgatósága nagyon sokat dolgozik ebben a témában. Nagyon fontos vitánk volt erről a napi rendi pontról. Ön azért van itt, hogy a költségvetési támogatásról beszéljen nekünk. Tudjuk, hogy ez más, mint a projektekhez kapcsolódó fejlesztési támogatás. Más, de nagyon sikeres módja lehet a fejlesztési támogatás nyújtásnak. Úgyhogy minden további nélkül meg is adom a szót Fernando Frutuoso de Mellónak. Köszönöm szépen, elnök asszony. Kedves kollégák, Beszélhetek portugálul? kérdezi a felszólaló. Your invitation is always uh, an honor. Köszönöm szépen, hogy uh, meghívtak, mindig uh, nagy megtiszteltetés a számomra, ha itt lehetek. Nagyon sokat beszéltünk a költségvetési támogatásról. Egy korábbi beszélgetésünk során a szakbizottsági elnökkel arról is beszéltünk, hogy lehet, hogy érdekes lenne itt beszélni erről. És akkor most egy rövid felszólalást tartok, azért, hogy legyen időm a kérdéseket is megválaszolni. Először azt szeretném elmondani, hogy a költségvetési támogatás nagyon fontos támogatási módszer lett partnerországok számára. Célkitűzésekben és benchmarkunkban értünk egyet a partnerországgal, szakpolitikai párbeszédet folytatunk, és szigorúan odafigyelünk a közpénzek igazgatására ha a meghatározott eredményeket elérték az országok, akkor a partner ország számára folyosítjuk az összeget. Tehát eredmény alapú a folyosítás. A költségvetési támogatás tiszteletben tartja azt az elvet, hogy a partnerország a tulajdonosa fejlesztési menetrendnek. És ez erősíti a közpénzek igazgatási rendszerét a partnerországokban. Meg könnyíti a donor harmonizációt és csökkenti a támogatási tranzakciós költségeket is. Ott, ahol a feltételek ezt lehetővé teszik, ott a legjobb módszer az ilyesfajta támogatás. Viszont ez nem egy kitöltetlen csekk, hanem feltételekhez kötött nemzeti és ágazati szakpolitikai intézkedésekhez a partnerországokban a közpénzek irányításának, igazgatásának a reformja, a makrogazdasági szakpolitika és a költségvetési átláthatóság az előfeltétele a különböző politikák, amelyeket figyelembe veszünk. A pénzt akkor folyosítjuk, hogyha az eredményeket az országok elérték. Az ilyesfajta támogatás gyors és rugalmas finanszírozást jelenthet az átmeneti sokoktól szenvedő országok számára. A költségvetési támogatás fontos szerepet tölt be abban, hogy szakpolitikai és politikai párbeszéd létrejöjjön a partnerországgal. Összesen 11 milliárd euró költségvetési támogatási kötelezettség vállalása van a defcon A 2011-es bizottsági közlemény, valamint a 2013. januárjától alkalmazandó iránymutatás az idegvágó szakpolitikai anyagok. És sokkal robusztusabb most már a megközelítés. Ezt elfogadjuk, és a tagállamok is széles körben támogatják. Ez a szakpolitika a kölcsönös elszámoltathatóságot előfeltételezi. Háromfajta szerződésünk van. A legtöbb támogatás ágazati reformszerződés, amely lehetővé teszi azt, hogy minőségi közszolgáltatást nyújtsanak. A jó kormányzás és fejlesztési szerződés a szélesebb körű reformokat támogató módszer. Az állami építési szerződések főleg a válság sújtotta övezetekben stabilizálják az országot. Az ilyesfajta szerződéseket sokkal kockázatosabb környezetben vetjük be. Ezért óvatos költség, haszon elemzésekre van szükség. Az, ilyes, az ilyesfajta szerződéseket alkalmazunk Maliban, Tunéziában, Ukrajnában, valamint a Közép-Afrikai Köztársaságban, Bissau-Gineában és Madagaszkáron is. Másodszorban az emberi jogoknak is van egy politikai dimenziója, valamint a demokráciát és a jogállamosságot is figyelembe vesszük a szerződésben. A támogatás odaítélésének a döntését úgy hozzuk meg, hogy megfigyeljük a különböző politikai vetületeket is harmadsorban. Erőteljes hangsúly kerül az elszámoltathatóságra azáltal, hogy új jogosultsággal kapcsolatos kritériumokat vezetünk be, az átláthatóságot és a költségvetés felügyeltét. Ez a felügyeleti testületek szerepét erősítette, és a civil társadalom is üdvözölte. Negyedsorban a kockázatmenedzsment fontosságnak az elismerése is bevezetése került. Ez lehetővé teszi számunkra azt, hogy egy kockázatportfólió dolgozzunk ki, az adott támogatásra, hogy meghatározzuk a kockázatmenedzsment eszközöket, amelyek szükségesek lehetnek. És ez lehetővé teszi a stratégiai döntéshozatali folyamatot is. Ez a keret lehetővé tette, hogy egyszerűsítsük az eljárásainkat. Most a kockázat enyhítésre helyezzük a hangsúlyt. Az ezzel kapcsolatos intézkedések a legkritikusabb területeket célozzák meg. A lehetőségeket ellemezzük, és a kockázatokat világos eredményekkel ellensúlyozzuk. Ötöt sorban a költségvetési támogatás révén ránézve egy költségvetési támogatási testületet hoztunk létre, ennek én vagyok az elnöke, és magas szintű képviselők ülnek ebben a szakbizottság, irányító bizottságban a külügyi szolgálat, a DG ECFIN és a bizottság részéről. A szakbizottság 2014-ben 200 ügyel foglalkozott, bonyolult ügyek is voltak e között, például Gánában a makrogazdasági egyensúly miatt. És Ugana, Uganda ahol emberjogi megfontolások miatt a folyosítást visszatartottuk, mert erőteljes törvényeik vannak, melyek a homoszexuálisokat célozzák meg. Végezetül uniós tagállamokkal, a Nemzetközi Valutalappal, a Világbankkal és a regionális fejlesztési bankokkal együttműködünk. A tagállamok Érdeklődésüknek adtak hangot a szakpolitikai párbeszéd és a kockázat elemzés témájában. A költségvetési támogatás területén a hangsúlyt az eredményekre helyezzük. Az Európai Unió az eredményekre és a teljesítésre összpontosít, és vannak konkrét eredménymutatóink is. Az eredményekkel kapcsolatban egy stratégiai megközelítést alkalmazunk most már. Egyrészt a ö, támogatások kiértékelése lehetővé tette azt, hogy megnézzük, hogy milyen pozitív kihatása volt ezeknek a támogatásoknak. A hetedik jelentés azt mutatja, hogy a költségvetési támogatások jelentősen hozzájárultak a szolgáltatások javításához, főleg az oktatás és az egészségügyi területén. Előteljesen javultak a köz a pénzek igazgatási rendszerei is. És emellett a makrogazdasági teljesítmény területén is. Ezt kísérte az átláthatóság és a korrupció ellenes harc jogi és intézményi kerete. Az eredményeket monitorozzuk, megnézzük, hogy a támogatott országokban milyen fejleményeket hoz a támogatás. És megnézzük azt, hogy más uniós támogatásban részesülő országok hoz, hogyan, eh, hoz képest hogyan teljesítenek ezek az országok. Az első grafikon azt mutatja, hogy az uniós eh, költségvetési támogatási országokban hamarabb csökkent a szegénység, és eh, hamarabb lehetett csökkenteni az egyenlőtlenségi szintet is. Láthatjuk, hogy a költségvetési támogatást kapó országok gyors, jobban, gyorsabban érik el ezeket a szinteket. A második grafikon azt mutatja, hogy hogyan alakulnak a bevételek az ilyen támogatást fogadó országokban. Harmadsorban a költségvetési támogatást fogadó országokban a pénz a közpénzek igazgatásnak a rendszere is erőteljesebbé vált. Egy másik érdekes következtetés, amelyet itt levonhatunk, az, hogy az EU költségvetési támogatásában részesülő országok nagyobb mértékben ellenőrzik a korrupciót. A jelenlegi mutatók alapján azt látjuk, hogy a korrupció kisebb mértékben van jelen a költségvetési támogatást kapó országokban, mint más országokban, ahol valamilyen fejlesztési támogatást kapnak. Szembeötlőek ezek az eredmények. Bár nem feltétlenül azt mutatják, hogy csak a költségvetési támogatásnak tudható ez be, de láthatjuk, hogy a költségvetési támogatás milyen nagy mértékben hozzájárul ezekhez az eredményekhez. Látjuk azt is, hogy az eljárásaink is javultak, a hibaráta az ilyen műveletek során csökken, 2010-ben még 19 hiba volt, 2013-ban már csak 4. Az emlővőszék jelentése mutatta ezt ki. A jobban struktúrált költségvetési támogatási szakpolitika révén sokkal jobban tudjuk betervezni a 2014-2020-as időszakot. A költségvetési támogatás valószínűleg nagyon fontos, hiszen hatékony módszer, és a döntéseket esetről esetre hozzuk meg. Nincs kötelezettségvállalási célkitűzés a költségvetési támogatásra. Az állami építési szerződések értékes eszköznek bizonyultak az érzékeny, sérülékeny országokban. Ezek továbbra is, ez továbbra is így lesz, ha tagállamok ezt támogatják. Együtt kell működnünk azért, hogy gondoskodjunk arról, hogy a költségvetési támogatást elismerjék, hiszen ez létfontosságú eszköz a 2015 utáni menetrendben és a fenntartható fejlesztési célok elérésében is. Együtt gondoskodjunk arról, hogy a költségvetési támogatást hatékonyan vessük be. A bizottság várja az önök teljes támogatását ebben a tekintetben, és természetesen Szívesen válaszolok az önök kérdéseire. Köszönöm. Thank you very much. Köszönjük szépen ezt az áttekintést, amely nagyon hasznos volt. Arról, hogy a költségvetés támogatás hogy működik, van, aki támogatja ezt, van, aki ellenzi. Így most árnyaltabb képet látunk. Ketten kívánnak szólni, Noize és Hojbuk kollégák, és aztán talán én magam is majd. Németül beszélni kell, asszony, ha lehet. Köszönöm szépen a kifejtett gondolatokat. Kicsit emlékeztet hát ez arra, amit a templomban hallunk, a prédikációra. Ez gibt natürlich äh, eine hohe Tehát szép dolgokat hallottunk, ugyanakkor nagyon sok a kritikus hang is a költségvetés támogatással szemben, és amit hallottam, abban erősített meg engem, hogy eddig sikeres volt a költségvetési támogatás, mint eszköz, ezt meg lehet jól indokolni, tehát ez egy hasznos eszköz. De azért mégsem igazán meggyőzőek ezek az eredmények, mert a statisztikák azért nem annyira fényesek, de tény, hogy a költségvetés támogatásnak van valamilyen hatása a kormányzati munka javítására, az államépítés segítésére alkalmazható eszköz. Jó érvek szólnak amellett, tehát, hogy megvédjük őket a kritikusokkal szemben, akik egy-egy példát kiragadva, de nem átfogó szemlélettel, tehát elvetik ezt, mint eszközt, mert nem látják a teljes képet, és gyakran felszínesen érvelnek. A, az EU költségvetési támogatás segítségével a korrupt, bajokkal küzdő kormányok magukat egy kicsit tudja ösztönözni a jóra. Sok jó példát is lehetne tehát sorolni. És a költségvetés támogatások rendszere sokat változott, fejlődött, és egyre ö, megfogható eredményeket hoz az emberek életének, életszínvonalának javulásában többek között. Tehát vannak bőven konkrét példáink, és ezeket kéne mobilizálni, amikor a kritikusokkal vitatkozunk. Én egyértelműen támogatom azt a költségvetési sort, amely ezt a tevékenységet segíti, és szeretném megvédeni magunkat, illetve az eszköz támogatóit a kritikus hangokkal szemben. Hojbuk asszony, köszönöm szépen! lehet, hogy most úgy hangzok, mintha a kritikusok közé tartoznék, de nem ez a szándékom, nem a költségvetés támogatás kritizálása. Inkább csak szeretném azt jobban megérteni, mert új vagyok itt még a parlamentben és a bizottságban. Gána ugye arra példa, hogy az utóbbi évek eh, során 2013-mal bezárólag sok költségvetési támogatást nyújtott az EU, és ha jól értem, több mint 250, ezer, 250 millió eurót, ezt tavaly felfüggesztették a korrupciós esetek miatt, mert olyasmit finanszíroztak belőle, amelyeket nem lett volna szabad. Egy adóbotrány is kirobbant. Kérdésem tehát az, mondom, érdekelne a dolog háttere. Mi a helyzet most Gánában? és általánosságban véve pedig szeretném tudni, hogy hogyan ellenőrzik a költségvetési támogatás megfelelő használatát, a korrupciós lehetőségekre mennyire vannak tekintettel, mert tény, hogy a szegénység ellen jó eszköz lehet, de pont ezért fontos, hogy ne a gazdagok zsebébe menjen a pénz, hanem tényleg eljusson a kedvezményezettekig. Szeretném tehát ezt a mechanizmust, ha bemutatnák nekem. Erike, parancsolj. Köszönöm a szót. Alapvetően támogatom a költségvetési támogatási eszközt. Az előző időszakban magam is voltam előadója egy olyan jelentésnek, amely az AKC EU közgyűlés elé is bekerült ebben a témában. És az előadott ismertetett adatok szerintem meggyőzőek, önmagukért beszélnek. Tehát működő eszközről van szükség. Egyes esetekben nyilván van vele baj, de összességében ez egy jól működő eszköz, és ezért meggyőződésem, hogy a korrupció még jobban ki kell és ki lehet küszöbölni. Ez egy bátor eszköz, a bátorságra szükség van. Vannak persze szubjektív mérőszámok, nem mindent lehet tökéletesen mérni. De azok az országok, amelyek kaptak költségvetés támogatást, ott mérhetően csökkent a korrupció. biztos, hogy nem a korrupció növekedéséhez járult hozzá. Ugyanakkor előadásának egy részében felvetette egy kérdést, ugye a kockázatok kérdését általában. És hogyan lehetne a kockázatokat valahogy kikerülni, enyhíteni? Például az olyan kockázatokat, hogy egyes nemzeti kormányok önkényesen döntenek a decentralizált regionális önkormányzatokkal szemben, egyes <clears throat> népcsoportokat, akik egyébként kedvezményezetként szóba jönnek, de mégis pozitívan diszkriminálnak más népcsoportokkal szemben, és területi diszkrimináció is zajlik. Tehát a politikai többségnek megfelelően osztogatják a pénzt. Ugye mindenhol szükség lenne rá, de főleg azok kapják meg, akik megfelelő színű zászlót visznek. Tehát ilyen típusú igazságtalanság azonban, hát tényleg biztos, hogy van. És ez is egy gond, amelyel szembe kell nézni. A költségvetési támogatással párhuzamosan pedig azt is meg kéne nézni, hogy a különböző szinteken milyen a kormányzati kapacitás, a közigazgatási kapacitás. Tehát, hogy képesek a megfelelő szintek egyáltalán ilyen pénzeket kezelni. Hol kell ezeket az ismert kockázatokat megfogni? Miközben mondom, tehát alapvetően az eszköz hatékony és hasznos. Ha megengedik, én is szeretnék kérdezni, hogyan választják ki, hogy mely országok kaphatnak költségvetési támogatást, milyen kritériumok alapján születik ez a döntés. Mária ugye idézett egy esetet, amely hát súlyos volt, és ez a mentesítési eljárás is befolyásolja. A kontbizottság is napirendjére tűzte a kérdést, tehát jó lenne tudni ennek a hátterét és ugye az USA, Japán is folyósít költségvetési támogatást, ők milyen kritériumok alapján ítélik oda a pénzt? Miben hasonlítunk, különbözünk tőlük? Végül pedig lesz majd ugyan egy külön jelentésünk az adóbeszedésről, az, az adó igazságosságról, hogy mennyiben szolgálják az adók a fejlődést, milyenek a közigazgatási rendszerek, amelyek tehát, hogy mennyire tudják hosszú távon hasznosítani ezeket az eszközöket. És itt is ez a kérdés merül föl, hogy most ugye az ebola kapcsán említett nyugat-afrikai országok nyilván rászorulnának a költségvetési támogatásra, például, hogy saját egészségügyi rendszerüket újjáépítsék, vagy felépítsék. És az érdekelne még, hogy hogy lehet az addicionalitást biztosítani. Tehát oké, okay, hogy egy ország rászorul, de hogy dől el, hogy melyik költségvetési sorba kerül a pénz, és generál-e további ö, pénzügyi hozzájárulásokat, illetve hogy melyik költségvetési sorban generál jobban addicionalitást. Erre vonatkozik tehát a kérdésem. Köszönöm ezeket az érdemi és érdekes kérdéseket. Örömmel pontosítom az elhangzottakat. Először is. Most indítottuk be az eredményközpontú keretrendszert, amely szabályozza a költségvetés támogatás elosztási modalatásait. Az első év az idei, amikor már ezt alkalmilag alkalmazzuk, jövő évtől kezdve már rendszerszerűen fogjuk alkalmazni az indikátorokat. Ezek tehát egy rendszert képeznek. És jövő évtől kezdve sokkal konkrétabban tudjuk mérni, megfigyelni, hogy mit ér el a pénz és közvetlenebből tudjuk a hatásokat is majd felmérni, hogy történt-e iskolaépítés, vagy egészségügyi beruházás, stb. Tehát most is van már ilyen, de jövő évtől kezdve ez rendszerszerűbb lesz. A költségvetési támogatás annak a példája, hogy a célkitűzéseket hogyan lehet közvetlenül elérni. Általános értelemben akkor használunk legalább 5-6 különböző modalitása van a segítségnyújtásnak. A költségvetés támogatás mellett a nemzetközi szervezetek támogatásán, a tagállami ügynökségek támogatásán keresztül a hagyományos projekttámogatásig terjed a skála. Tehát egy konkrét projekt esetében ugye tendert írnak ki, és akkor aki ezt elnyeri, annak a számláit kiegyenlítjük. A költségvetési támogatás tehát csak egy a fejlesztési politika eszközei közül. Ez arra szolgál, hogy az adott országok kormányai képesek legyenek kormányzati feladataikat ellátni. És ennek kapcsán azt kell látni, hogy a költségvetési támogatás menedzsmentje további közigazgatási fejlesztést igényel sok helyütt, hogy tényleg képesek legyenek ezeket a kritériumokat teljesíteni. De ez ugye jó hír, mert önmagát generálja így ö, a dolog. Tehát most a, a gánai esetet nézzük konkrétan, hogy hogyan működött. Ez egyedi eset sok szempontból. A költségvetési támogatási szempontból az a pillanat, amikor bizonyítékunk volt arra, hogy szabálytalanságok történtek, azonnal felfüggesztettük annak a folyosítását. És írtunk a gánai hatóságoknak, hogy ez egy komoly dolog, felfüggesztjük a kifizetéseket, és nem is fogjuk folytatni őket, amíg egy bizonyos dolgok bizonyíthatóan nem változtak meg. Ezeket rendbe kell tenni, ha nem bizonyítják szavahihetően, hogy a felelősöket megbüntették, felelősségre vonták, és amíg amíg ezeket nem tisztázzák, addig nem kapnak több pénzt. 200 millió eurót fagyasztottunk be Gána kapcsán. Ennek az eredménye az volt, hogy a gánai kormány néhány intézkedést hozott annak érdekében, hogy ezt a botrányt tisztázza érdemben. Költségvetési intézkedéseket is hozott, átláthatóság intézkedéseket, és közelítünk afelé, hogy talán majd dönthetünk úgy, hogy folytathatjuk a finanszírozást. Ha a hagyományos projekt támogatást nézzük, ezt nem lehetett volna folytatni. A költségvetési támogatás ugyanis bizonyos intézkedések és eredmények meghozatalától és elérésétől függ. Ezek mind emberi jogi kérdéseket érintenek, és a kockázat elemzést is kikényszerítik az adott kormányoktól is. nem tudom, hogy onnan látják ezt, de a költségvetés támogatás döntéshozatali struktúrája az, az egyes országokra vonatkozó profilok és a kockázat elemzés alapján történik. Tehát ö, megvizsgáljuk, hogy történt-e elmozdulás a korábbi támogatás révén, ö, hol nem, és függővé tesszük az egyes költségvetési sorokat attól, hogy milyen a teljesítés, milyen a kockázat. Csak akkor folyosítjuk a pénzt, ha biztosan tudjuk, hogy bizonyos benchmarkokat az adott kormány teljesít. Ha eldöntjük, hogy egy oktatási ágazat például kaphat költségvetési támogatást, akkor specifikus benchmarkokat is alkalmazunk az általánosak mellett. Ha például az a cél, hogy az oktatáspolitikát segítsük, akkor nem akármilyen oktatáspolitikát finanszírozunk, hanem csak olyan oktatáspolitikát, amely olyan eredményeket hoz majd várhatóan, amelyeket mi is elvárunk. Tehát azt nem fogjuk tudni, hogy egy adott euró pont hova ment, mert ugye a költségvetés egy egység, de azt tudjuk értékelni, hogy megtörténtek-e azok az eredmények, amelyeket elvártunk. És persze pont a pénz kapcsán ezekkel az országokkal politikai és stratégiai párbeszédet is folytatunk, ami jó. Gánában, Ugandában, Tanzániában történtek ilyen pénzfelfüggesztések, Tanzániában is volt egy korrupció, nem közvetlenül a mi pénzeinket érintette, hanem egy privatizációs eljárással kapcsolatos korrupciós ügy volt ez, de ezek a felfüggesztések nagyon jót tesznek az adott kormányoknak is, mert megnyílnak felénk, nem old meg minden problémát, persze egy-egy ilyen intézkedés, de izgalmasabbá teszi a párbeszédet, amely általában eredményeket hoz, és a költségvetési közigazgatási eljárások javulnak, és a célorientáltsága ezen pénzek elköltésének is. Ahogy már említettem, háromféle költségvetési támogatási modalitásunk van. A jó kormányzás, az államépítés és a szerződéses elv. Ezeket alkalmazzuk. Az államfejlesztési cél például tipikusan törékeny igazgatású országokat érint, itt nagyok ugyan a kockázatok, viszont nagyon jól mérhető, hogy történt-e valamilyen elmozdulás. Javult-e az államiság, a közpénzek menedzsmentje? És ágazati értelemben is van ráhatásunk a dolgokra. Ezt a, ezt a eszközt a legtöbb tám, tagállam támogatja, de nem mindegyik alkalmazza. Sok tagállam még mindig a nemzeti ügynökségeken keresztül szereti folyótosítani a pénzeit, vagy a hagyományos projekttámogatást részesíti előnyben. De a világban, illetve az olyan tagállamok, mint Franciaország vagy Dánia, együttműködnek velünk a költségvetési támogatás finanszírozásában. Megvannak a jó és kevésbé jó okaik erre. Egyesek preferálják a projekt támogatást azért, mert szerintük ezekben a projektekben jobban tudják nemzeti fejlesztés támogatási politikájukat érvényesíteni. Vannak országok, amelyeknek nincsenek ennyire specifikus nemzeti érdekeik, hanem általában hozzá kívánnak járulni a fejlesztéshez, és ránk bízzák a menedzsmentet. Remélem válaszoltam a kérdések többségére, ha mégsem így lenne, akkor nyilván rendelkezésre állok. Senki sem kiabál és integet, úgyhogy akkor talán tényleg ez a helyzet. Akkor mindenre választ kaptunk, köszönöm szépen! Nagyon érdekes volt ez a mai eszmecsere, és talán egyesek vitorlájából is kifogtuk a szelet, bár ők pont nincsenek ma itt, akik kritikusak a költségvetési támogatás intézményével kapcsolatban. Remélem tehát akkor mindenki válasz kapott, Mária is, ugye, arra, hogy a gánai ügy hogyan zajlott. Nyilván itt még további vizsgálatokra lesz szükség, de a lényeget látjuk. Nyomon követjük a jövőben is a fejleményeket. Köszönjük szépen, hogy elfáradt hozzánk. Kilenckor reggel lesz koordinátori ülés, a többieknek elég, ha holnap tízre jönnek. Köszönöm a jelenlétet.